Buenos días. Jó napot kívánok mindenkinek. Amennyiben mindenki egyetért, úgy gondolom, hogy el is kezdhetjük a munkát. Eléggé bőséges a napirendünk ma és holnap is ma délelőtt és délután is van ülésünk, holnap ugyanúgy. A LIBE szakbizottság rendes üléséről van szó. Mint említettem, nagyon sok pontunk van. Az első pont a napirend elfogadása. Néhány módosítás is lesz a mai nap során. A 16-ossal kezdünk ez pedig a harmadik államok állampolgárai vízum kérdése. Tehát néhány perc múlva kezdjük. A napirend hármas pontja a Dán elnökség bel- és igazságügy területére vonatkozó következtetései. A miniszter már jelen van. Jó reggelt kívánok, miniszter úr! És a Dán miniszter fogja a következtetéseket levonni itt a Dán elnökség fél éve után. Nem látok semmilyen ellenvetést, így elfogadjuk a napirendet. Néhány közlemény, a Dublini trilógus, Cecilia Wikström felelős a Dublin 2-ért most. Szeretném megkérni, hogy röviden számoljon be a Dublin 2-ről. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkapom a lehetőséget, hogy megvitathatom önökkel, hogy hogyan haladtunk, illetve nem haladtunk egyáltalán. Tegnap volt trilógus, és kb. 6 órán keresztül tárgyaltunk. Szeretném emlékeztetni a jelenlévőket, hogy a legutolsó luxemburgi tanács szellemében folytattuk a trilógust. Tehát az összbenyomásom, hogyha nagyon őszinte vagyok az, hogy a tanács nem akar tárgyalni. Nem akarnak már velünk együtt dönteni. Vissza akarnak menni, térni azokra a napokra, amikor írtak egy napirendet nekünk, meg rá kellett bólomtanunk. De most már nem így van. És az együttes döntéshozatal azt jelenti, hogy tárgyalunk, adunk, kapunk. Nagyon nagy vonalak voltunk szerintem ebben a házban. És hogyha itt van egy árnyék előadó, igen, Szilvi itt van. Fantasztikus együttműködésben dolgoztunk, tényleg hozzá szerettünk volna járulni ehhez az anyaghoz. Itt az ideje, hogy befejezzük, hiszen 1999 óta lóg a levegőben ez a dolog. 99-ben találkoztunk először, és akkor döntöttük el, hogy egy közös európai menedékügyi rendszert hozunk létre. Azóta sem jött össze az egész. A szolidaritás elvesztette jelentőségét. A szolidaritás nem ment át a teszten. És igazából nem tudunk közös felelősséget vállalni ezen a téren. Hat óra tárgyalás után feladtuk álláspontunkat számos területen. Nagyon nagy lelkűek voltunk, kompromisszumkészek voltunk. Azonban mégsem eh, sikerült eh, itt eh, a kisgyermekekkel érkezők helyzetéről megalapodnunk. Tehát nem akarjuk, hogy elszállítsák őket egyik országból a másik országba. Hogyha annyi mindent adunk általánosan a menedékeseknek, a, a, tehát a Dublin által érintetteknek, igazából akkor csőd Csődöt mondunk, hogyha így vagyunk, hiszen ebben az esetben senki sem győztes. A Dán elnökség a Koreper elé viszi az ügyet holnap, holnap megpróbálja megtárgyalni, őszintén szólva. Elfogadható és nem elfogadható, fogalmam sincs, hogy mi lesz a dolgok ezen állásánál de hogyha belegondolunk abba, hogy mi történt Luxemburgba, és tudjuk, hogy mi történt, Európa számára egy nagyon alapvető és nagyon szomorú pillanat ez, hiszen nem létezik már a páneurópai szolidaritás. A szolidaritásnak a gyakorlatban is jelentkeznie kell a tanás számára is. Köszönöm szépen. Mrs. Wikström. Köszönöm, Wikström asszony ezt a rövid, de intenzív, sőt drámai bevezetést, hiszen itt a menekültügyel kapcsolatos csomag helyzete eléggé szomorú. A Dán elnökség előadásában is biztos hallunk majd valamit erről, és Remélem, hogy lesz alkalmunk a Dán miniszterrel is megtárgyalnunk az ügyet. Tehát itt van például Antonio Masipas úrnak is az anyaga. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon-nagyon rövid leszek én is. Nos, azzal ellentétben, amit kedves barátnőm eh, Cecilia mondott, kicsit mást mondanék a jelenté- jelentésemről. Én azt gondolom, hogy a tanács eh, Mikkelsen eh, nagyköveten keresztül egy nagyon komoly erőfeszítést tett tegnap, és miután ők összeültek, és tárgyaltak még a többi jelentésről. Alapvetően sikerült megállapodnunk, megegyeznünk, és ez a, ez a megállapodás mag gyakorlatilag azzal függ össze, hogy Koreper holnap megfelelő mandátumot ad a, le, a Dán elnökségnek ahhoz, hogy ezt a kérdést lezárják, megoldják. Nagyvonalakban azt kérte a parlament, hogy a tagállamok vizsgálják meg egyenként, hogy a 22-es cikk milyen 22-es cikket milyen módon kell módosítani, illetve a 22-es cikk mit követel meg pontosan. Mikkelsen követ úr nagyon nagy szerepet vállalt abban, hogy ez megtörténjen, aztán a munkaügyi, munkaügyi piacra, vagy munkaerőpiacra való ö, hozzájutás. Itt kilenc hónapja kilenc hónapja tárgyalunk már, itt is előrelépés történt. Aztán beszéltünk arról is a tanácsal, hogy a, amikor letartóztatunk valakit, akkor lesz, van még egy plusz indok, egy plusz ok, plusz szempont, de úgy gondoltuk, hogy ennek mindenképpen, ez ahhoz ragaszkodtunk, hogy mindenképpen ennek objektívoknak kell lenni. Nos, hogyha mindezeket a Koreper honlap elfogadja, akkor 27-én, ami ugye még mindig a Dán elnökség alá esik, 27-én lesz egy újabb trialógus, és ez alkalommal lezárnánk véglegesen ezt az ügyet. Hálás köszönet a Dán elnökségnek, nagykövet úrnak, Mikkelsen úrnak, és csapatának, hiszen nagyon komoly erőfeszítést tett, és tesz, Marcevici úrnak is, és az ennyi jelentős tevőknek is hálás köszönet, ők is nagyon közelről követték ezt az ügyet, természetesen sokat tettek hozzá az anyaghoz. A liberálisok és az Egyesült Baloldal is tényleg nagyon sokat tett hozzá a jelentéshez, illetve a tárgyalásokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Jiménez Beszeril hogy jelentkezik. Ezt kívánja kiegészíteni? Nem. Másról van szó? Igen. Para agradecer al, al, la presidencia Szeretnék én is köszönetet mondani a Dán elnökségnek. Elnök, kérem szépen, hogy várjon addig, amíg megadom a szót a Dán miniszternek. Elnézést, kérek kicsit késtem. Még nem tartunk ott, mondja az elnök. Kérem, várja meg, amíg, amíg odaérünk, megvárjuk még a miniszter úr beszédét. Nos, következik Nos, a 231 per 09-es tanácsi rendelet a következő napi rendű pontok. Diaz de Mera úr fog beszámolni arról, hogy mi a helyzet a három trilógussal. Május 29-én, június 6-án és június 18-án került sor ilyen trilógusokra. Tessék, Diaz de Mera úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr, kedves kollégák! Azzal kezdeném, hogy megvédtem azt a mandátumot, amit a szakbizottságtól kaptam. Tehát nem a saját álláspontomat védtem, hanem a LIBE álláspontját, nagyon is nagy határozottsággal. Az 539 per 2001-es tanácsi rendeletről van szó, a külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá első harmadik országbeli állampolgárok országainak országokról. Nos, el kell mondjam azt, hogy nagyon sok segítséget kaptam a tárgyalások során. A bizottság, természetesen a szakbizottság beli kollégáimtól is, illetve a Európai Bizottság és a tanács részéről is kaptam segítséget. Nos, ahogy ahogy az elnök úr az imént említette, három trialógus volt, volt kilenc technikai ülés is, és ezeknek az volt a célja, hogy a három intézmény álláspontját közelítsük egymáshoz az intézményközi együttműködés jegyében. Mindezeknek köszönhetően elmondhatom, hogy a tárgyalások nagyon előre haladottak, és a jelentés legnagyobb részével kapcsolatban kialakult a közös álláspont. De még nem tökéletes ez. A legnagyobb különbség jelenleg az automatizmus kérdése. Megköszönöm a bizottság és a Dán elnökség által hozott erőfeszítéseket ezen a területen. Külön köszönet azért, hogy elismerték annak a szükségességét, hogy bizonyos szintű automatizmust a, a, folyamat során valamikor be kell vezetni. A reciprocitásról tárgyaltunk nagyon sokat, ennek három aspektusáról. Először is ez milyen jellegű, tehát hogy is néz ki a reciprocitás, milyen jogszabályt kell alkalmazni, illetve hogy ezek mikor lépjenek hatályba. Nézzük a reciprocitás automatizmusát. Mennyire automatikus a reciprocitás? Nos, a parlament azt mondta, hogy ennek átmeneti jellegűnek kell lenni, tehát a reciprocitás, a viszon, viszonosság legyen átmeneti jellegű hogyha a harmadik országok egy bizonyos idő elteltével továbbra is megtartják a vízumkötelességet, akkor úgy véljük, hogy az átmeneti jellegnek meg kell változnia, és véglegesíteni kell a vízumkötelezettséget. Nos, itt véleménykülönbség van a három intézmény között azzal kapcsolatban, hogy ez mindez pontosan mikor történjen meg. Mindez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy pontosan milyen, jog, milyen jogszabályt kell követni ez ügyben. A parlament a delegált aktusokat javasolja, a bizottság pedig komitológiát javasol. Ez pedig egy bizottsági közleménnyel egészítenék ki, aminek az a célja, hogy az Európai Parlamentet jobban, az Európai Parlament véleményet jobban felkarolják, figyelembe vegyék. Abban megegyezik a három egyezmény, hogy a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni a függelékek, illetve a mellékletek módosítására. És jelenleg ezt a következőképpen lehet megtenni. Egyrészt van az egyes melléklet, a vízum köteles országok esetében és a kettes melléklet azon országok esetében, ahol nincs vízumkötelezettség. A kérdés csak az, hogy az átmeneti jelleggel vízumkötelezettséget élvező országok hova kerüljenek. Nos, a reciprocitásnak az, az a kérdés nyitva maradt a három intézmény között, hogy a reciprocitás ez ilyen átmeneti kategóriákban érvényesül-e, vagy mikor érvényesül. Egyik álláspont úgy véli, hogy hat hónap után kellene érvényesülne. A bizottság egy másfél éves időszakot kér, a tanács pedig két évet. Tehát a parlament mondja hat hónapot, bizottság egy másfél év, tanács két év. Nem igazán tudunk ebben dönteni addig, amíg azt nem döntjük, hogy milyen jogalkotási folyamatot fogunk alkalmazni. Ezen áll vagy bukik a dolog, ettől függ minden, hogy pontosan milyen folyamatot alkalmazunk. Mindentől függetlenül a parlament azt kéri, hogy gyorsan és határozottan reagáljunk, határozott választ kért a parlament mindig is. Nos, jelenleg így áll a helyzet. Azt szeretném mondani, hogy egy újabb szakmai ülést már beterveztünk 26-ára. Nem, elnézést, 26-a előtt lesz egy technikai ülés, és 26-án triológus lesz. Egyébként a Dán elnökség alatt ez lesz az utolsó triológus. Miniszter úr, kérem figyeljen egy kicsit ide. Figyel rám, miniszter úr! Azt szeretném mondani, hogy a parlament nagyon komoly erőfizetéseket tett a tergyelások során, és kérem, hogy az ön vezetése alatt a Dán elnökség tegyen engedményeket, hogy 26-án meg tudjunk egyezni, véglegesen. Ez nagyon jó lenne, hogyha meg tudnánk egyezni, mert a múlt héten megpróbálták módosítani a jogi alapot, a 77 per 2-es cikket a 70-esre cserélték fel, ez végül is jó jel a bizottság és a parlament felé. Tehát arra kérem, hogy legyen olyan szíves, és nagy, lél, nagy lelkű, nagyvonalú, és tegyen engedményeket a parlament felé. Köszönöm szépen, sok szerencsét! Akkor is, amikor lezárul a Dán elnökség a továbbiakban is sok szerencsét kívánok önnek. Elnök, köszönöm szépen, Diaz Demera úr, megköszönöm ezt a jelentést, ezt a beszámolót a tárgyalások állásáról. Tehát a vízumkötelezettség témájáról volt szó, és azt hiszem, most már rá is térhetünk a következő pontra, és meghallgathatjuk a Dán igazságügyi miniszter tájékoztatóját a soros elnökség munkájáról. Tehát hármas napi rendi pont. Üdvözlöm körünkben Morten Bockov urat. Kérem, hogy mutassa be a Dán elnökség munkáját igazságügyi területen. Tudom, hogy nagyon komoly munkát tudhatnak maguk mögött. Kérem, számoljon be arról, hogy mi történt pontosan, és úgy vélem, hogy a Schengeni csomagot is érinti majd Bockov úr. Ön következik. Øh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani hogy ilyen pozitív szavakkal illette a Dán elnökséget, és azokat az orientációs pontokat, amelyekről az előbb szólt. Tehát nyilván kölcsönös a dicséret, hiszen kiváló volt közöttünk az együttműködés. Úgy gondolom, hogy minnyájad a jó együttműködésről számolhatunk majd be, amelynek minnyáján tanulni lehettünk és nagyon fontos kérdésekben is sikerült előre mozdulnunk. Ahogy az elnök említette, visszatérünk az egyes témákra az expozém során. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon sok eredményt is sikerült elérnünk. Nagyon sok jó, konstruktív tárgyalás van mögöttünk. Az elmúlt napokban a Schengeni értékelési rendszer került figyelmünk középpontjába. Itt volt a tanács és a parlament között néhány vitáspont, de mint már említettem, ez nem üdvözlendő. A plenáris teremben és itt, a Libében is szótejtettünk ezekről a különbségekről. Éppen ezért most elsősorban az okokra koncentrálnék, és azokat a dolgokat említeném, amelyeket közösen sikerült elérnünk. Közösen nagyon sok jó dolgot sikerült elérnünk. Kezdjük a menekültügyje. A menekültügy azon területek egyike volt, amelyekkel foglalkozott a Dán elnökség. Az egész elnökségünk ideje alatt azon fáradoztunk, hogy hatékony menekültügyi rendszert építsünk ki, ahol mindenki védelemben részesül. Szerettük volna garantálni, hogy a menekültek megfelelő jogi garanciákat kapjanak, ez pedig főleg a legérzékenyebb, legsebezhetőbb csoportokat érinti. Ahogy a fejlődés megmutatta, a Dublini rendelet tekintetében is haladást értünk el. Wikström asszonynak azt szeretném elmondani, hogy tegnap tárgyaltunk erről a két roppant fontos javaslatról. Meg vagyok győződve arról, hogy a tárgyalások jól haladnak, és hogy már nagyon közel a megoldás. Szeretnék élni az alkalommal és köszönetet mondani a roppant építő jellegű tárgyalásokért, hiszen az egyes javaslatokhoz benyújtott képviselői anyagok nagyon pozitívak voltak, és így lehetővé vált eredményeket is elérni. Már az idén márciusban sikerült közös szabályokról döntenünk, amelyek megnyitják azokat a lehetőségeket, hogy a menekültek gazdasági visszajutatása, illetve a visszajutatásának a gazdasági szempontjait javítsuk. Örülök, hogy most tárgyalások zajlanak a menekültügyi eljárásról szóló irányelv tekintetében. A különféle menekült ügyi jogszabályokon kívül garantálnunk kell a szolidaritást azon tagállamokkal szemben, amelyek nagy kihívásokkal szembesülnek a menekültek miatt. Hiszen bizonyos országokat sokkal jobban sújtanak az illegális bevándorlók is. Öt hónappal ezelőtt is azt mondtam ugyanitt, hogy közös a problémánk. Tehát, hogyha egy ország menekültügyi rendszere összeomlik, az minnyájunk közös felelőssége, hogy megoldást találjunk. A tagállamok aláhúzták ennek a fontosságát, hiszen a tanács következtetéseivel egyetértettek, hogy igazi szolidaritásra van szükség. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon fontos jelet adtunk. Nem csak önmagunknak, hanem a külvilágnak is, hogy mi az Európai Unió és a tagállamok összetartunk. Most azon vagyunk, hogy a végkövetkeztetés céljait megvalósítsuk. A vízum területéről azt szeretném mondani, hogy a parlamenttel folytatott tárgyalásaink megindultak, májusban kezdődtek a tárgyalások, szerintem elég jól haladunk. Ez pedig visszavezethető az összes érintett gyakorlatias beállítottságához. Amennyiben erősítjük a kölcsönösséget, az Európai Unió is erősebb lesz. Még egy dolgot említenék, amely véleményem szerint figyelmet érdemel, ez pedig a büntető ügyekben az áldozatok helyzete. Az áldozat csomag prioritást élvezett a Dán elnökség alatt. Nagyon intenzíven tárgyaltunk, a parlamenttel az áldozatokra vonatkozó irányelvről. A parlamentnek szeretném köszönetemet is kimondani ezért a kiváló együttműködésért. Nem titok, hogy a parlament és a tanács véleménye eléggé messze volt egymástól. De úgy gondolom, hogy mégis csak nagyon jó eredményt értünk el, amely Európa polgárainak hasznára válik majd. Egy további pont, ahol a tanács és a parlament jó eredményt ért el közösen, az az irányelv tervezet, amely az információs rendszerek ellen irányuló támadásokkal foglalkozik. Sikerült kompromisszumos szöveget kidolgoznunk, amely pont ezen a héten kerül a koreper elé. Ezután pedig a parlamenthez kerül, hogy a parlament elfogadja. Ebben az összefüggésben szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek a jó együttműködésért. Nagyon fontos lépés ez az IT bűnözés elleni közös fellépésünk érdekében. Hangsúlyozni szeretnék még néhány kérdést, ez pedig az Egyesült Államokkal való tárgyalásaink a légiutasok adatainak továbbításáról. Véleményem szerint nem lehet kétség abban a tekintetben, hogy csak is a határokon átnyúló szoros együttműködés segítségével tudjuk a terrort leküzdeni. Hiszen minnyájunkat érint a terrorizmus. Ez vonatkozik az Európai Unióra, és ez vonatkozik a harmadik államokra is, mint például az Egyesült Államok. Véleményem szerint nem lehet kétséges az sem, hogy az utasok adatai nagyon fontos eszközt jelentenek a bűnüldözési szervek kezében, hogy megakadályozzák a bűnözőket terrorista hajlamai kiélésében. Azonban a megállapodással kapcsolatban kétkedő hangok is voltak. Szerintem a megállapodás mégiscsak egy kiegyensúlyozott anyag, amely egyesíti az adatvédelmet és a bűnüldöző szervek érdekét, hogy fellépjünk a terrorizmus és az egyéb bűncselekmények ellen. A légitársaságok természetesen az adatvédelemben érdekeltek, és szerintem sikerült megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanunk. Nagyon intenzíven tárgyaltunk a tanácsban erről a dologról. És nyilván nem lepi meg önöket, hogy nem volt egyszerű. Örülök, hogy a június 8-i tanács ülésen kompromisszumos szöveget tudtunk kidolgozni, amely alapot nyújthat a parlamenttel kezdődő tárgyalásainkhoz. Tudom, hogy kollégáim már örülnek neki, hogy nem sokára elkezdődnek a tárgyalások. Van még egy pont, melynek esetében tudom, hogy eh, nagy érdeklődést tanúsítanak a szakbizottság tagjai, ez pedig az Európai Unióban lévő adatvédelem. A bizottság két új jogi aktust kezdeményezett 2012. januárjában. Arról van szó, hogy ezeket az átfogó javaslatokat először is megvizsgáljuk, a Dán elnökség alatt már megkezdődtek a tárgyalások, és a tárgyalásokat nagyon intenzíven is folytattuk. Ennek oka van. Megmutatkozott, hogy nehéz másfajta javaslatokat tenni. Éppen ezért az elnökség úgy döntött, hogy két informális tárgyalókört szervez a tanácson belül az igazságügyminiszterekkel, és a, az elmúlt hónapban ez meg is történt. Megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy a tagállamok és a bizottság is elkötelezett az ügy mellett. Meg vagyunk győződve arról, hogy a további tárgyalások jó eredménnyel járnak majd, amely minden európai érdekét szolgálja majd elnökségünk alatt ügyeltünk arra, hogy fellépjünk az illegális bevándorlás ellen, és pedig hatékony visszafogadási politikával. Nagyon fontos itt, hogy figyelembe vegyük az emberi jogokat és a nemzetközi kötelezettségeinket is. Kötelességünk, hogy megakadályozzuk az illegális bevándorlást. Kezelnünk kell ezt a kihívást, amely akkor jelentkezik, amikor az elutasított menekültek, menek, menedékesek nem akarnak visszatérni. Ez eh, a Dán prioritások között eh, is szerepelt, főleg a görög-török határra foglalkoztunk. A bizottság eh, szorgalmazza a szorosabb együttműködést migrációs kérdéseken belül az Európai Unió és Törökország között. Olyan kérdésekről tárgyalnánk, mint vízumkérdések, határellenőrzés, határrendészet, terror elleni fellépés és a szervezett bűnözés elleni harc. Reméljük, hogy a bizottság és Törökország viszonylag gyorsan aláír majd egy tolonc egyezményt. Nagyon fontos az, hogy hatékonyabban eh, kezeljük a bevándorlást, és ez Görögország számára is hasznos lehet. Végezetül néhány olyan területet hangsúlyozni ki, amiről tudom, hogy a parlamentet is érdekli. Először is azokat a tanácsi kezdemény, következtetéseket említeném, amely a gyermekek szexuális interneten keresztül történő bántalmazásával foglalkozik. Nagyon fontosan kell vennünk ezt a problémát. Szeretném még megemlíteni azt a következtetést is, amely az Európai Unió kábítószer stratégiával kapcsolatban, amelyet a tanács júniusban fogadott el. A következtetésekben számos olyan területet sikerült azonosítanunk, ahol a drogpolitikának lépnie kell. Ez az új szintetikus kábítószerekre vonatkozik, illetve a kábítószerrel történő visszaélésre. Végezetül pedig említeném a májusban megszavazott következtetéseket, melynek célja az, hogy a radikális személyek megváltoztathassák álláspont, álláspontjukat, és hogy feladják szélsőséges nézeteiket. A szervezett bűnözés elleni harc az egyik fő prioritása az Európai Uniónak, és nem volt ez másképp a Dán elnökség alatt sem. Éppen ezért szeretnénk élni a lehetőséggel, hogy a tanács nevében üdvözöljük hogy az Európai Parlament most különösen nagy figyelmet fordít erre a területre. Azáltal, hogy egy különleges bizottságot hoz létre, melynek feladata a szervezett bűnözés és a pénzmosás elleni küzdelem. Ez haladást jelent majd a tanács és az önök szakbizottsága közötti munkában. Tehát látszik, hogy Számunkra nagy megtiszteltetés volt, hogy együttműködhettünk a parlamenttel abban a szerepben, amely a tanács elnökségének sajátja. Számos feladatot kellett megoldanunk, és ezt így is vártuk. Véleményem szerint pedig nagyon jól sikerült együttműködnünk. Összefoglalva elmondhatom, hogy sikerült előbbre jutnunk nagyon fontos területeken, ez pedig mindenek előtt a kötelezettségvállalásuk eredménye, és pedig a parlamenti képviselők szakmai kompetencia. A parlament nevében is elmondhatom, hogy nagyon nagy örömünkre szolgált az együttműködés. Igazából alázattal végeztük ezt a munkát, és a elmúlt hónapban sem csökkent a szakmai alázat. Közösen nagyon sok mindent elérhettünk az európai polgárok érdekében. Néhány napon belül átadom ciprusi kollégáimnak az elnökséget, és pedig abban a tudatban, hogy az együttműködés a tanács és a parlament között kulcs jelentőséggel bír Európa jövője érdekében. Európának szüksége van erre az együttműködésre azon kereteken belül, amelyeket megszab nekünk a szerződés. A hónap végén ismét visszavonulok majd egy kicsit a tanácson belül, de már örülök annak, hogy folytatódik a jó együttműködés az Európai Parlamenttel általánosságban, és főleg az önök szakbizottságával élvezett volt azt tapasztalnám, hogy nagyon fontos kérdéseket sikerült megoldanunk, képesek voltunk előbbre jutni. És utalnék még arra a tényre is, hogy számos dologban megfelelő irányban sikerült előre mozdulnunk. Köszönöm szépen! Thank you, Minister Petskov. Let me Szeretném elmondani a Libe szakbizottság nevében azt, hogy nagyra értékeljük az ön erőfeszítéseit, illetve hajlandóságát a közös együttműködésre, az Európai Parlamenttel folytatott együttműködésre a fél év teljes ideje alatt. Nagyon örülünk annak, hogy többször eljött a Libeszak Bizottságba eszmecserére, nagyon fontos ügyeket és problémákat sikerült közösen megvitatnunk. Mint elmondtam, az ülés elején nagyon hosszú utat kell megtennünk. Ma, illetve sok munkánkkal egész nap dolgozunk, és holnap is sűrű a napirendünk. Tehát mindenkit kérek arra, hogy legyen rövid, nagyon fontos az időt szem előtt tartanunk a munka szempontjából. Éppen ezért tíz képviselő jelezte, hogy hozzá szeretne szólni. Kérek mindenkit arra, hogy maximum két percben fogalmazzák meg mondandójukat. Egyébként kicsúszunk az időből, tehát kérek mindenkit, hogy két percre korlátozza mondandóját. Látok további két, illetve három kart. Ezzel lezárom, ahogy a szólók listáját majdnem 15-en jelezték azt, hogy hozzá szeretnék szólni a vitához. Szigorú leszek két perc, tehát mindenkinek. A koordinátorok egy kicsit több időt kapnak, de nem sokkal uh, több időt. Búzutül úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Miniszter úr, köszönjük szépen az előadását, és köszönjük szépen, hogy kitért egy átfogó listára olyan témák kapcsán, ahol az önök elnöksége nagyon sok munkát végzett, sikerült előrelépni, illetve következtetéseket megfogalmazni. Éppen ezért annál inkább sajnálatos, hogy az elnökség, a Dán Soros elnökségre árnyat vetett mindaz, ami két héttel ezelőtt a tanácsban történt. Arra a döntésre szeretnék utalni, amit a tanács hozott a Coelho jelentés kapcsán. A tanács az Európai Parlament jelentős e, ellenvetése ellenére megváltoztatta a jogalapot, és e, nem vonta be, be az Európai Parlamentet, parlamentet az együttdöntési eljárásba nem egy vélemény különbségről volt szó, hanem tulajdonképpen bizalom sérülésről. A bizalmat nagyon fontosnak tartjuk, illetve a közösségi módszert is. És hogyha a tanács a lojális együttműködés elvét megsérti a közösségi módszerek kapcsán, akkor természetesek voltak azok a reakciók, amelyeket megéltünk. A bizalom sérült, hiszen ez a közösségi módszer, ez az elv biztosítja azt többek között, hogy egyetlen egy tagország sem erőltetheti rá akaratát más tagországokra. Ezt jelenti a közösségi módszert, és annál inkább is ironikus az, hogy egy kis tagország az, amely megsérti a közösségi módszert. Nem csak, hogy ironikus mindez, de rövidlátásolt ezt tanúbizonyságot. Miniszter úr, az Európai Parlament az Európai Bizottsággal együtt garantálja a közösségi módszert, és nagyon sajnálatosnak látjuk azt, hogy az önök vívmányai ellenére az elnökség ilyen szellemben zárul. Dól úr az EPP néppárti frakciójának elnöke elmondta azt, hogy június 7-e óta a néppárti frakció úgy értékeli, hogy a Dán Soros elnökség nem szava hihető tárgyaló fele az Európai Parlamentnek, és ebben a szakbizottsági ülés, ezen a szakbizottsági ülésen ezt meg szeretném említeni. A német kancellárasszony Merkel asszony elmondta azt, hogy több politikai integrációra van szükség, hiszen úgy érezzük, hogy a több politikai integráció tud egyben tartani bennünket, illetve segít a problémák közös megoldásában. Problémáinkra a megoldás nem az, hogy bezárjuk az ajtót magunk mögött, hanem a külső határainkat nyitva tartjuk. A tanács döntésével úgy döntött, hogy újból bevezeti a belső határokat, mi pedig eh, a mozgásszabadságot szeretnénk garantálni. Reméljük, hogy az Európai Tanácsban a legmagasabb szintre megy ez a módszert, illetve ezen a szinten sikerül majd megoldást találni, és ezzel az Európai Parlament visszakerülhet a döntéshozatali folyamatba a Coelho és más anyagok kapcsán, illetve a közösségi módszert helyre lehet állítani egyszer s mindenkor. Köszönöm szépen, Morális úr. Elnök úr, ön említette azt, hogy 15-en kértek szót, és szeretné, ha rövidek lennénk. Én két elemet szeretnék megemlíteni frakcióm nevében Szeretnék tisztázni valamit. A szocialisták szeretnék megismételni azt, hogy az elnökök értekezlete döntését támogatja, mi szerint megállítja a Schengeni anyaga kapcsolatos öt libe kapcsolatos tárgyalásokat. Természetesen egészen addig, amíg a tanács és a a bizottság be nem kapcsolja a parlamentet a Schengeni csomaggal kapcsolatos tárgyalásokba, ettől nem tágítunk, és a következő lépést a tanácsnak kell megtennie. Az elmúlt hat hónapot ez a helyzet dominálta, és saj, nagyon sajnálatos az, hogy mi többet vártunk volna az elnökségtől, és sajnálatos az is, hogy azok az anyagok, amelyekkel az elmúlt hat hónapban foglalkoztunk, Az említett helyzet jellemezte a többi dossziét is. Kitérnék egyre ezek közül, és kollégáim majd kitérnek a többi anyagra. Az egyik példája annak az előrelépésnek, amelyet elérhettünk volna, és reméljük, hogy még mindig van ideje az elnökségnek erre, ez a menedékjogi csomag. A szocialisták azt szeretnék, hogyha a Dán elnöksége végső eltörést élne el a menedékjogi csomaggal kapcsolatban, mielőtt június végén le, lejár a mandátuma Az elmúlt héten a triológus a Dublin szabályozással kapcsolatban a Dán elnökség ígéreteket tett arra, hogy a tanács a nyomást fog gyakorolni csütörtökön, és biztosít mandátumot azon négy pont kapcsán, amelyet az Európai Parlament az előtérbe állított. A négy pont a következők, az érzékeny csoportok kijelölése, a börtönmentartási feltételek rögzítése, illetve a munkaerőpiachoz való hozzáférés. A szocialisták arra kérik a Dán soros elnökséget, hogy tegye meg ezt az utolsó erőfeszítést, és bírja le a tanácsot arra, hogy a négy említett témában hozzon áttörést. A menedékjogi csomag az egyik legfontosabb. Az Európai Parlament sok engedményt tett a tanácssal kapcsolatban, és a tanácson belüli blokkolásokat többször megéltük. Éppen ezért nem szeretnénk azt, hogyha ez a soros elnökség a Schengeni csomag kapcsán hasonlóan járna el. Ez a parlament gyakorlati előrelépést szeretne látni a belis igazságügyi témákban. Köszönöm szépen, Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr jelenlétét. Négy rövid megjegyzést szeretnénk tenni. Együttműködésünket akkor kezdtük, mielőtt még önök átvették a soros elnökséget, és én be szeretném vallani azt, hogy sokat vártunk a soros elnökségtől, az elnökség elején és az elnökség alatt is számos ügyben egyeztettünk. Személy szerint meg voltam győződve arról, hogy sikerülhet valami csodálatosat elérni az elnökségük alatt. Sajnálatosnak tartom azt, hogy az elnökség végére egy kicsit rossz szájízunk van és számos kérdőjel van bennünk az előrelépést illetően. Reméltem azt, hogy a válság idején, illetve nehéz időben az Európai Unió számára a Dán Soros elnökség az Európai Unió szellemében fog eljárni, a közösségi módszert, illetve megközelítést alkalmazva, és sajnos ezt nem láttuk sem a Schengeni csomag, sem a menedék eh, jogi csomag kapcsán, tehát nem egy átfogó képet sikerült kialakítanunk. A Schengeni csomag kapcsán a mozgásszabadság az egyik legfontosabb szempont, és ez valóban eredmény az európai polgárok számára, és ahogy kollégáim már elmondták, még egy ennél rosszabb dolog is történt, sérült a bizalom az európai intézmények között. Úgy tűnik ez a bizalom elveszett, és remélem, hogy a jövőben valami jobbat tudunk elérni. Ami a menedékjogot illeti, örülünk annak, hogy ezen a csomagon dolgoztak, az év végére el fogunk érni valamit, és értékelni fogjuk az önök munkáját, de itt a szellemiségről is szó van, nem csak magáról, a szövegről, és nagyon fontos, hogy a tagországok között a szolidaritás érvényesüljön, és nem a nemzeti érdekek alapján történő megközelítés, hiszen inkább ezt érezzük most a trialógusban. El szeretném mondani azt, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés témájában is sikerült néhány dolgot elérnünk, viszont mi nem járunk ott, mint ahogy önök azt gondolják. Ami pedig az adatvédelmet illeti, én szerettem volna, hogyha itt is több minden történik. A PNR adatokkal kapcsolatban az USA-val, illetve az Európai Unión belül és az adatvédelem nagyon fontos más jogalkotási csomagok kapcsán is. Amit itt látunk, az egy egy az egyben történő megközelítés, reméljük, hogy a jövőben ez változni fog. Köszönöm szépen. Argentini. Köszönöm. Az argentini asszony. Köszönöm. Elnök úr. A Dán elnökség alatt reménykedtünk abban, hogy előbbre haladunk. A zöldek számára a bevándorlás témája és a menekültügy témája egy olyan terület volt, ahol azt reméltük, hogy a Dán elnökség hozzánk csatlakozik. Míg az adatvédelemnél más volt a véleményünk, ez így is lett. Az európai nyomozati ügyekben az Európai Parlamentnek kell a polgárok érdekeit képviselni. Ez pedig a jelenlegi helyzet tekintetében nem illik az Emberi Jogi Bíróság ítéleteihez. A tanástól kaptunk olyan javaslatokat, amely igazából nem állná ki a bíróság próbáját. Ugyanez vonatkozik a légi utasok adataira is. Itt azonban egy picit előbbre jutottunk. A tanács elnökség, jelen soros elnökségtől mondjuk ezt is vártuk volna. Azonban itt nagyon haladó tanácsi elnökségként indult, azonban nagyon sok dolog itt, hát nem jutott előbbre. Például a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében nincsen haladás. A tanácsban ön mondta, hogy nem képviselheti ezt az álláspontot így tovább. Ez pedig nagyon problematikus a parlament és a tanács közötti együttműködésben. Wikström asszony pont most számolt be a Dublin ügyében folytatott trilógusról, ahol az az érzésünk, hogy a tanács itt önmagával harcol. Hogyan lehet itt egyáltalán megállapodni? Úgy, hogy szavazunk, és tartjuk magunkat a szavazás eredményéhez. Azonban most itt pénzügyi válság van, egész Európában arról vitázunk, hogy Európa mennyire ütőképes még. És hogyha a tanács önmagával van elfoglalva, akkor az eléggé szomorú. Nem sikerült a 27 tagállam véleményét egyesíteni abban a tekintetben, hogy jó mandátumot kapjanak. Éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan gondolkozik Európáról? Hiszen megpróbálta egy fél évig összehozni itt a tagállamokat, nem sikerült. Most pedig nagyon sajnálatos következtetéseket adott itt elő. Hogyan lehet a dolgokat ismét mozgásba hozni? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem értek egyet ma délelőtt a kollégáimmal, mindenek előtt. Azt szeretném mondani, hogy az elnökségek lehetnek triviálisak, lehetnek eh, mérehatóak. Szerintem ez egy nagyon alapos, méreható elnökség volt, és eh, azokban a dolgokban, amelyekben érdekelt voltam, ezt tapasztaltam és szerintem nem a Dán elnökség hibája, ami történt. A tanács viselkedik úgy, ahogy. De mindenképpen gratulálni szeretnék a Dán elnökségnek. Az egyik legjobb elnökség volt, amit én itt a parlamentben átéltem. Azonban, köszönöm Michael, azonban valamit szeretnék tisztázni. Ez pedig a múlt heti szakbizottságban tapasztalt viselkedés. Egy nagyon fontos jelentésnek voltam az előadója az Európai Unió légiutas sok adataira vonatkozó álláspontról volt szó. Ez a jelentés valahol a szőnyeg alá került. Nem tudom, hogy itt a frakcióknak köszönhetően, de előadóként nem is értesítettek, hogy így bánnak majd a jelentésemmel. Tehát nem vádolom az elnökséget, de valahol nagyon hiányzik az udvariasság. Egyszerűen síralmasnak tartom az udvariasság ilyen mérvű hiányát. Nem a Dán elnökség hibája, de elolvastam a parlament működési szabályzatát. És én hiszek abban, hogy egy előadó a jelentése tekintetében szakértő, és felelős a parlamenttel szemben is. A előadó azért felelős, hogy megfelelő jelentést írjon, amelyel foglalkozhat a parlament. Végig konzultáltam az árnyék előadókkal, és mérges vagyok, hogy így bántak velem. Szerintem ez egy nagyon rossz eset volt, és remélem, hogy nem lesz ebből további eset a többi előadókkal kapcsolatban. Szerintem máshogy is lehetett volna bánni ezzel a dologgal. A jogászok kijelentették, hogy nem feltétlenül tetszik a képviselőknek az, amit ők javasolnak. Amennyiben pedig én vagyok érintett, meg kellene tárgyalni a dolgokat. Nem hiszem, hogy a parlament imidzsének használ az ilyen visszatérhetünk tárgyalni a dologról, mélységében megtárgyalhatjuk a dolgokat, és nem szabad így bánni azokkal, akik nagyon sok munkát fektettek jelentésekbe. Az a munkám, hogy felelősen megírjam a jelentésemet. Köszönöm. Köszönöm. Most hallottunk egy kérdés. Kört a frakciók részéről, a koordinátorok részéről. Most pedig azt javaslom, hogy hallgassuk meg az első körre adott válaszokat Paszkó miniszter részéről, utána pedig, aki még szeretne hozzászólni, megkapja a szót. Øh, Köszönöm szépen. Megköszönöm az első kérdéskört. Bár némi véleménykülönbség, nézetkülönbség kialakult a Schengeni értékelő rendszerrel kapcsolatban. Most ettől eltekintve úgy érzem, hogy nagyon pozitívan értékelték a Dán elnökség munkáját. Tudom, hogy a Schengeni értékelő mechanizmus nagyon komoly vitát keltett az Európai Parlamentben. Az egyik vitán én magam is részt vettem múlt héten. De szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogy a tanács és a tanácsi következtetések kimondják azt, hogy konstruktív folyamatot, folyamat keretében fogjuk ezt a kérdést kezelni. Természetesen nagyon-nagyon fontos témáról van szó, mindenki számára fontos, úgyhogy mindenkinek érdeke az, hogy meg tudjunk egyezni abban, hogy hogyan kell eljárni. Konstruktívan kell tehát a kérdéshez hozzáállni. Kétség sem fér ahhoz, hogy a tanács következtetéseivel azt az üzenetet kívánta annak a véleményének adott hangot, hogy mi a tanács álláspontja ebben a kérdésben. Azt hiszem, ez így megfelelő, hogy a tanács következtetéseiben a saját véleményét mondja el. Ez így van jól, és ez immáron egyfajta kötelezettséget is jelent a tanácsa nézve. Ami az egyéb témákat illeti, Claude Moraes utalt a menedék csomagra, különös tekintettel a menedék kérők fogadására utalt. Több képviselő is felvetett egyébként ezt a kérdést. Most azért olyan fontos ez a téma, mert ahogy azt már korábban is mondtam, a bevezetőmben, kötelezettségünk, hogy ezt a kérdést megoldjuk, tehát valamilyen megoldást találjunk, és van határidőnk is. Többek között azért, mert ennyire fontos ez a téma. mindannyian mindannyiunk, mindannyiunk érdeke az, hogy közösségi választ találjunk erre a problémára. Hiszen ez mindenkire hatással van. Tehát mindenki érdeke az, hogy megtaláljuk ezt a közös választ. Morász úr utalt egy irányelvre, Nos, ezen irányelvvel kapcsolatban már nagyon komoly utat jártunk be. A Dán elnökség, és remélem, hogy ez az önök benyomása is, a Dán elnökség tehát megpróbálta azt elérni, hogy méltányos fogadásban részesítsék a tagállamok a menedékkérőket. És az irányelvben külön említés történik a rászoruló, vagy különösen sérülékeny csoportokról. Ezt Wikström asszony is mondta még a bevezetőjében. Ami a kíséret nélküli kiskorúakat illeti. És a menedék kérők jogi garanciáit illetően. el kell mondjam azt, hogy eh, ugye vannak még felmaradó kérdések, és eh, Morás úr is utalt még két nagyon érzékeny témára, az egyik a bebörtönzés kérdése, illetve a munkaerőpiachoz való hozzáférés. Remélem e- ezekben a kérdésekben meg tudunk majd egyezni. Úgy vélem, hogy ebben az irányelben ezek a kulcsfontosságú kérdések, itt kell leginkább kompromisszumos megoldást találni. Úgy vélem, hogy mindent összevéve igenis sikerült haladnunk, a fennmaradó kérdésekre pedig remélem, hogy még sikerül közös választ találni. Weber asszony. Volt a következő kérdés feltevő. Weber asszony, ön is utalt a menekültügyi kérdésre, és feltette a kérdést, hogy a menekültügyi kérdésben az, az elnökség megtalálta-e az igazi európai lelkületet. Nos, a Dán elnökség nagyon odafigyelt arra, hogy egyfajta lendületet kapjanak a menekültügyi tárgyalások. Nagyon komoly forrásokat használtunk fel, és mozgattunk meg annak érdekében, hogy folytatódjanak a tárgyalások, és fontos témaként kezeltük a menekültügyet. A gyakorlat is valós szolidaritás kérdésére különösen sok energiát fordítottunk. Hogyan lehet az biztosítani, hogy azon tagállamok, ahol a menekültügyi rendszer komoly nyomás alá helyezkedik, helyeződik, nos, hogy ezekben a tagállamok, ezek a tagállamok segítséget kapjanak. Ezzel kapcsolatban tanácsi következtetéseket fogalmaztunk meg, illetve egy cselekvési tervet, amely kötelezően előírja, hogy meg kell próbálni megelőzni a menekültügyi problémákat a tagállamokban, másrészt pedig mindenképpen segíteni kell akkor is, hogyha már kialakult a probléma. Nagyon nehéz egy tagállamnak megoldani egy, egy menekültügyi problémát egyedül. És hát az európai ság lényege a szolidaritás. Közös probléma a bevándorlás, a menekültügy, közösen kell erre, közösen kell a menekültügyre megoldást találni. Úgy vélem, hogy nem túlságosan elrugaszkodott az a remény, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani. Szakadeli képviselő volt a következő. Elnézést, nem nagyon jól ejtettem ki a nevét. Ha hívhatom a keresztnevén is, az még könnyebb. Judit. A jogi tanácshoz való jog kérdését vetette fel. Nos, kétség kívül való, hogy ez nagyon fontos volt ez a téma a Dán elnökségnek, szívükön viseltük ezt a kérdést, és a tanácsi üléseken a Dán elnökség az utolsó percig harcolt azért, hogy ez a dosszi életben maradjon. Ahogy azt korábban is mondtam, nagyon nehéz volt ebben az ügyben, ebben a témában a tárgyalás, ezért kompromisszumos szöveg elérése azt gondolom szép eredmény, és ezen kompromisszum alapján történik majd a tárgyalás az Európai Parlamenttel. Maga az a tény, hogy eljutottunk idáig, azt mutatja, hogy a tagállamokban megvolt a hajlandóság, ez azt hiszem garanciája a jövőbeli haladásnak. Ön is említette, és magánbeszélgetésben is elhangzott, hogy nagyon nehéz dolog ez a tagállamoknak, hiszen a tagállamok jogrendszere annyira eltérő, hogy nehéz ebben a kérdésben megegyezni. Sok időt töltöttünk ezzel a kérdéssel, és hasznosnak bizonyult ez, hiszen végül is kompromisszumot találtunk. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a bíróság meghallgassa, illetve hogy jogi tanácsot kapjon. Egy kellően rugalmas kereten belül. Így végül minden minden tagállami jogrendszernek sikerült eleget tenni, semmilyen jogszabálynak nem mondunk ellent a tagállami jogrendszerben. Nagyon komolyan vizsgáltuk ezt az ügyet, és nagyon örültünk annak, hogy sikerült a tanácsban kompromisszumot elérni, és ez lesz majd, mint említettem, az Európai Parlamenttel lefolytatandó tárgyalások alapja. Végül tehát sikeresek voltunk, nagyon eltérőek voltak a, spany- a, a tanácsban a, a nézetek, de végül sikerült. Azt hiszem ezzel le is zárnám az első kört. Elnök, Köszönöm, lezárom a listát, a hozzászólók listáját, és még egyszer nyomatékosan felhívom arra a figyelmet, hogy csak két perce van a kérdés feltevőknek, különben nem tudjuk a napi rendet lezárni, illetve elvégezni. Kezemben a kalapács. Intfeld asszony kezd. Köszönöm, elnök úr. Kollégáim nevében is szeretném megkérni a Dán elnökséget is, hogy kicsit fogja rövidebbre a szót, különben nem marad nekünk időnk. Egy általános megjegyzés sem lenne, a kollégáim is utaltak erre. Ez pedig az összes szabadság, biztonság és igazságoság területén lévő viselkedés, hát úgy lanyha. Az eurozónában válság van, egyre inkább az az érzésem, hogy válság van a szabadság, biztonság és igazságosság területén is. Valahogy renyhül a jogi, rendőrségi együttműködés, tehát igazából nincs igazi haladás, nincsen politikai akarat a tagállamok részéről. Nagyon sokat beszélnek a nemzeti szuverenitásról, és ebből nem a polgárok profitálnak, hanem a rossz fiúk. Az adatvédelmi irányelv nagyon sok szép dolgot hallottunk a tagállamok elkötelezettségéről, de amit én olvastam, abból az derül ki, hogy a tagállamok nem érdekeltek az adatvédelmi jogalkotás továbbvitelében. Nem akarnak változásokat. Szeretném megkérdezni, hogy a tanácsnak mik a szándékai. Hiszen tőlünk azt kérik, hogy dolgozzunk tovább ezeken a dolgokon, a légiutasok adataival kapcsolatos jogalkotáson, azonban a tagállamoknál hiányzik az akarat, hogy létrehozzanak egy megfelelő adatvédelmi irányelvet. És itt a megkülönböztetés elleni fellépésről sem hallottunk, több haladást vártam volna a Dán elnökségtől. A dokumentumokhoz nehéz hozzáférni, ezért pedig a kollégák sajnálatukat fejezték ki, itt az eset jogot is vegyük figyelembe, a saját esetemmel kezdem. Ez a jogi véleményekhez való hozzáférés. Jogom van hozzáférni. Végezetül pedig nagyon örülök, hogy sikerült az EU-USA-PNR egyezményt tető alá hozni, de nem vagyok benne biztos. És az utolsó mondatom, elnök úr, tehát itt az alapjogi ügynökség is mind negatívan nyilatkozott erről. Azt látom, hogy a tanács rendszeresen nem veszi figyelembe a többi EU-s szerv véleményét. Jiménez asszony kapszol. Sí, eh, quería... Um, Köszönöm szépen. Szeretném kihasználni, hogy itt van az igazságügyi miniszter úr, nem a Schengeni csomaggal kapcsolatban szeretném a szemére hányni az es eseményeket, ezt már megtette Buszutil úr, hanem azért szeretném ezt kihasználni, mert örülök annak, hogy a Dán elnökség sikeresen hozta közös nevezőre a parlamentet és a tanácsot a áldozati csomaggal kapcsolatban. Nem volt könnyű a helyzet, hiszen nagyon eltérőek voltak az álláspontok, nagyon nehéz a közös jogalkotást egy nevezőre hozni, de aztán sikerült mégis. Azt kértük, hogy a különböző részek között legyen egyensúly. Azt hiszem a parlament büszke lehet arra, hogy végre egyszer a mérleg, a mérleg nyelve az áldozatok felé mozdult el, sokkal jobban garantálják majd jogaikat Európában. Köszönet tehát a Dán elnökségnek, azért, hogy kihangsúlyozta a súlyos büntettek áldozatainak jogait, itt a szervezett bűnözet, bűnözés, a nemek közötti erőszak, az emberkereskedelem, illetve a terrorizmus áldozatainak jogairól van szó. Gratulálok az elnökségnek, hiszen kitartó munkát végzett azért, hogy ezt az irányelvet le tudjuk zárni. Köszönöm, Kesmen úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Kirk úr véleményéhez csatlakozom, és Intfeld kolléganőm véleményéhez is csatlakozom az adatokhoz való hozzáférés tekintetében. Azonban a tanács nevében, amit Schengenről hallottunk, az igazából megfelel annak, amit szinte a saját kormányom állít. Úgy tűnik, hogy Az elnökség azért van itt, hogy a tanácsot képviselje, és nem önmagát. De szeretnék gratulálni a brilliáns munkáért, ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Az előző négy évben semmi elmozdulás nem volt ezen a téren. Az ön elnökség alatt a technikai megoldás nagyon jó volt. Most akár tetszik, akár nem tetszik, de a tanács és a bizottság blokkolták itt a hozzáférést. A bizottság semmit nem tett az asztalra, és megakadályozott minket is, hogy előbbre jussunk. Igazából a, Bá- a Dán elnökség ellenébe ment a bizottság. Amit az elnökség tehetett, az, hogy teret ad, lehetőséget ad a további előrelépésre. El kell mondanom, hogy az összes tárgyalásaim alatt, amelyeket a technikai csapatukkal folytattam, nagyon sikeres volt, és most a, van egy közmondás, a sikernek sok a szülője, a hibának egy sincs az árva. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tanoka asszony. Yes, thank you. Uh, yes, I also can join. Köszönöm szépen. Csatlakozni tudok Kesmen úr utolsó megjegyzéséhez, de egy dolgot még meg szeretnék említeni. Volt egy olyan anyag, amelyben nem volt sikeres uh, a soros elnökség a közösségi eszköz alkalmazásában. Ez az alapvető ügynökségek kérdése. Találkoztunk a, a Dán alapjogi ügynökség elnökével is, és a parlament támogatta a bizottsági javaslatot. Ezt a több éves keretet meg szerettük volna erősíteni, mint például a jog és a rendőrségi együttműködés keretében. A tanács sajnos nem hozott döntést, és visszautasította ezt az anyagot. Tehát ez is egy további példája a sikertelenségnek. Köszönöm, Bronx úr. Köszönöm szépen. Nagyon gyakran nem tartotta magát eh, a soros elnökség a, a programhoz. Ez az elnökség eh, öt soros elnökség anyagait örökölte a svéd, eh, portugál, stb. elnökségek témáit. A közös menedékjogi rendszer magától értetődőnek kellett volna, hogy legyen, és a menedékjog garantálása kellett volna, hogy legyen az eredménye minden olyan folyamatnak, amikor valaki az Európai Unióba bejön. A Frontex eh, igazgatója is elmondta azt, hogy a menedékjog got olyanok kapják meg, akik nem is kérik ezt. Az illegális bevándorlókat eh, Görögországban és Törökországban elfogták, és nagyon gyakran elmondták nekik, hogy bizonyos nap, számú napon belül el kell, hogy hagyják az, e, az EU-t, és ugyanaz a Dán elnökség, aki januárban egy hatékony visszafordítási politikát ígért. Az energia, a hatékonyság hiányzik a menedékjogi visszafordítási politikából. Erre ígéretet tettek, és arra is, hogy ehhez hozzá lehet majd férni Lampedúzai közösség kérdése aggaszt. Ön említette a bebörtönzések eh, számának csökkentését, és nagyon fontos a tényleges menedék eh, jogot kérőt, illetve a gazdasági bevándorlók között. Itt akkor abba is nagyon köszönöm szépen. asszony. Jó rövid kérdés miniszter úr prioritásként említette a nemzetközi szervezet bűnözés elleni harcot. Én nagyon szeretnék hallani valami konkrétumot arról, hogy etéren milyen lépések történtek, milyen eredmények születtek, és ebben én messze menően egyet tudok érteni Invelt asszonynal, aki a rendőri és belügyi együttműködést hiányolta, és valóban azt hiszem, hogy éppen ebben a vonatkozásban nagyon fontos kérdés az, hogy miért állt elő egy olyan helyzet az együttműködés terén, minthogyha lebénultak volna a folyamatok, és a Dán elnökség hogy látja, hogy tette ennek érdekében, hogy ez valahogy megmozduljon és fölgyorsuljon hasonló kérdést szeretnék feltenni a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban, ami azt hiszem szintén prioritást kell, hogy jelentsen. Ennek a feltárásában történtek-e konkrét lépések, születtek-e eredmények, és ezt azért is merem feltenni ezt a kérdést, mert körülbelül egy évvel ezelőtt Malmström biztos asszony éppen ebben a szakbizottságban válaszolt egy hasonló kérdésemre úgy, hogy a bizottság komoly tanulmányokat, vizsgálatokat indított el, e tekintetben, hogy egy konkrét vonatkozásra utaljak, például az NGO-knak a szerepe a terrorfinanszírozásban. Úgy tudom, hogy a bizottság etéren lépett is, és készült is valami munkadokumentum, de nem tudom, hogy konkrétan a finanszírozás és azon belül például az NGO-k szerepe tekintetében a tanács hogy látja a helyzetet, vagy tette valamit ennek a feltárása érdekében. Köszönöm szépen. Thank you, Madame Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Rapidement. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is vissza szeretnék térni a menedék jogi csomagra, és általános aggályomnak hangot adni. Részt vettem a viták egy részében, és nagy a kísértés bizonyos szövegekben, annak érdekében, hogy ezen túllépjünk. Úgy tűnik, hogy a megoldások erősek, viszont a meglévő szabályozásokhoz képest ezek gyengülnek. Fel tenni a következő kérdést. 2012 végéig megpróbáltak eredményeket elérni, de úgy tűnik, hogy ezzel az érintett rendszer minősége sérül. Meg szeretném azt is kérdezni, illetve érdekel a véleményük a következő témában. Nem aggódnak-e amiatt, hogy nem hozzáadott értéket jelent ez a jelenlegi szöveg a jelenlegi szabályozáshoz képest? Szeretünk volna egy jobb harmonizációt a menedékjogi kérdésekben Európában. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să apreciez. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretném méltatni a Dán elnökség tevékenységét az elmúlt fél évben, és a miniszter úrnak pedig szeretném megköszönni teljesítményét. Én a jó együttműködésről számolhatok be. Igazából sajnálatos, hogy a Dán elnökséget valahogy mindig összehozzák a Schengeni értékelés csődjével. Pedig arról van szó, hogy a parlament is részt vállaljon a döntéshozatalban. Tényleg a parlament jogait támadják, és az állampolgárok mozgási szabadságát is támadások érték azonban nem a Dán elnökség, hanem a tanács viseli ezért a felelősséget. És szerintem ezért először is a kormányzatainkat kellene megkérdezni, hogy miért úgy reagáltak, ahogy reagáltak. És ez nem feltétlenül a Dán elnökség hibája. Ezt a blokkádot tényleg nem lehet a Dánok szemére vetni. A parlamentnek mindenképpen reagálni kell, és remélem, hogy eh, július végéig eh, sikerül a Dán elnökség végéig sikerül a dolgokat korrigálni. Részemről még egyszer utalnék arra, hogy a Dán soros elnökséggel jó volt az együttműködés, például az IT rendszerek ellen történő támogatás, ö, tehát a támadások ellen. Köszönöm szépen. Romér asszony, köszönöm szépen. Szeretném azt kiemelni, hogy a Dán elnökség nehéz időkben milyen komoly erőfeszítéseket tett a Schengeni csomaggal kapcsolatban. Hát több-kevesebb sikert ért el, nyilván jók voltak a szándékai a Dán elnökségnek, hogy a közös menekültügyi csomagot végre elindítsa új, útján, útján. Kérdésem az lenne, hogy mit tett azért a Dán elnökség, a, azért, hogy a harmadik országokkal való együttműködés működjön. Persze az Európai Unión belül van némi szolidaritás, de mit tesz a tanács azért, hogy együtt tudjunk működni a harmadik országokkal? A legsúlyosabb gondunk Törökországgal van, és van módja annak, hogy Törökországgal elmélyítsük a kapcsolatot. Nagyon sok azon sok az onnan érkező menekül, de a görög határon hihetetlenül ö, nagy dimenziót vett fel már ez a probléma, nagyon sok menekült érkezik oda, nyilván a ö, ciprusi elnökség foglalkozik majd ezzel. Kérem, hogy figyeljünk oda erre az övezetre, hiszen az egész Európai Unióba innen érkezik most a legtöbb ö, menekült, ebben a kérdésben mindenképpen egyeztetni kell Törökországgal, nem, kell, nem lehet őket megkerülni. Beszéltünk arról, hogy ezt hogyan lehet értékelni ezt a folyamatot. Azt hiszem, hogy a Törökországgal és a harmadik országokkal való kapcsolat kulcsa lehet a sikernek. Spanyolország esetében például a Marokkóval kötött megállapodásra velük folytatott párbeszéd nagyon sokat segített, tehát Kérdezem, hogy milyen nehézségei voltak ezzel kapcsolatban, és mi lesz majd a ciprusi elnökség célja ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Miniszter úron következik. Ha, ha teheti, akkor kérem röviden válaszoljon a kérdésekre, mert már tényleg nagyon nagy késésben vagyunk, de ez nem meglepetés. Előbb-utóbb szeretnénk rátérni a következő napi rendi pontra, úgyhogy kérem csak röviden. Øh, Köszönöm szépen. Elnök úr, megpróbálok rövid lenni. Tudják önök is, hogy nagyon sok fontos témával foglalkoztunk, és sajnálom, hogy a válaszaim túl hosszadalmasak lettek. Azonban ez természetesen azzal is összefügg, hogy nagyon fontos témákkal foglalkoztunk. És nagyon összetett anyagokkal kellett foglalkoznunk. Sajnálom, de még egyszer hangsúlyozom, hogy szerintem az említett anyagokban nagyon jó volt az együttműködés. Intfeld asszony, az adatvédelmi irányelvre kérdezett rá, és az a benyomása, hogy a tanács ebben a tekintetben nem igazán eh, dolgozott együtt az Európai Parlamenttel. Én ezt határozottan tagadom. Természetesen eh, lehet, hogy más elvárások voltak, és viszonylag összetett anyagról is van szó. Azonban nagyon sok munkacsoport ülés volt, hogy a dolgokat előbbre mozdítsuk. De ez eh, nem jelenti azt, hogy nem volt együttműködés, és nem szorgalmaztuk az együttműködést, ellenkezőleg. az áldozatokkal foglalkozó csomagról is szó volt, egyetértek. Jiménez aztán kérdezett rá, hiszen ez az anyag nagyon fontos, nagyon fontos az áldozatvédelem. Örülök, hogy jó együttműködést sikerült kialakítanunk. Az egész csomagot természetesen úgy tekintem, hogy új polgári jogokat fejleszünk ki. Ez pedig ennek a kérdésnek az egyik központi pontja. Erről vitáztunk is, amikor egy fél éve bemutattam itt a Dán elnökség prioritásait is. És nagyon fontos tervezetről van szó. És szerintem viszonylag jól haladtunk az anyagkal. Cashman úr Ön is rákérdezett a jegyzőkönyv ügyében. Köszönöm szépen a dicsérő szavait. Kirkhope urat kihagytam, elnézést kérek. Kirkhope úrnak szeretném megköszönni támogatását a azon téma tekintetében, melynek előadója volt. Természetesen örülünk annak, hogy támogatja a Dán elnökséget, és hogy dicsérő szavakat hallottunk. Danonka asszony, önnek is volt egy megjegyzése, illetve kérdése. Az alapjogi ügynökség több éves programjával kapcsolatban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és a keretekben sikerült is a tanácson belül megállapodnunk. Ezt szeretném mindenképpen kiemelni. Joggal mondhatjuk, hogy a tanács világosan bemutatta, hogy sajnos nem volt abban a helyzetben, hogy elérje itt a szükséges egyhangúságot, hogy jelenleg intenzívebbé tegyük a rendőri és igazságügyi együttműködés, illetve beilleszük ebbe a keretbe. Ebben a tekintetben a tanácsban nem volt egységes vélemény. Azonban szeretném mégiscsak kijelenteni, hogy intenzíven dolgoztunk a dolgon, és ezzel az egy kivétellel pedig szerintem sikerült előbbre vinni a dolgok állását. Bronz úr, igen, itt van. Elnézést. az illegális bevándorlókról és a visszafogadásukról szólt. Igen, ez egy alapvető eleme volt az illegális bevándorlásról folytatott vitáinknak. Említettem már az előbb is, hogy a Dán elnökség egy cselekvési tervet nyújtott be, annak érdekében, hogy erősebben tudatosítsuk ezt a dolgot. És itt van a konkrét kezdeményezések is. Együttműködés harmadik államokkal, megelőzés, a határ rendészet erősítése a görög-török határon. Azonban eh, szeretnénk eh, koncentrálni az illegális bevándorlás csatornáira is. Nagyon fontos ebben az összefüggésben is hangsúlyozni, hogy megelőzően kell fellépnünk, hogy a harmadik államok illegális bevándorlói ne éljenek vissza az Európai Unión belüli mobilitással. Az is nagyon fontos, hogy a legális bevándorlók viszont jobb elbánásban részesüljenek. Hankis asszony itt a szervezet bűnözésre kérdezett rá, ez tényleg egy olyan téma, amely dominálta az elnökségünket. Itt nagyon fontos az emberkereskedelem, az IT bűnözés elleni fellépés, a kábítószer visszaéléssel való ügyek elleni fellépés. Itt az exit stratégiákról is szóltunk, tehát az emberek a radikálisok leszoktatásáról van szó, és természetesen itt szó volt az a légiutasok adataival is, a egész bűnüldözés területe nagyon fontos volt a számunkra. Ezen kívül a tanácsi következtetésekben az Europolról is elfogadtunk valamit. Tehát itt pont erről a témacsomagról van szó. Ezek azok a pontok, amelyek mindig szerepeltek a Dán elnökség napirendjén. És állandóan felmerült az a kérdés, hogy hogyan küzdjük le a szervezett bűnözést. Itt rákérdeztek még a menekültügyi csomagra, Guillaume asszony megkérdezte, hogy tehát most igazából nem a rendszer minőségéről van szó, tehát nem a rendszer minősége szenvedett csorbát. Azzal a kívánsággal foglalkoztunk a témával, hogy jobb legyen az ügy minősége. És nem szabad eljutni addig, hogy egy országban összeomoljon a bevándorlási rendszer, a menekültügyi rendszer. Éppen ezért itt együtt kell működnünk, itt nagyobb szolidaritásra van szükség. Megpróbáljuk a dolgokat úgy kezelni, hogy elmondhassuk, hogy jó, hogyan segíthetünk egy országnak, ahol megvannak a problémák, hogyan tudunk jobban megelőző módon fellépni. És itt ismét a szolidaritást, az igazi szolidaritást hangsúlyoznám. Nagyon sokat elértünk, és ezzel elégedett is vagyok. Enció asszony, itt az IT rendszerekről szólt, nagyon jól sikerült együttműködnünk, ez nagyon lényeges pont volt. Itt a szervezet bűnözés tekintetében jelentős támogatást kaptunk az önök részéről, és még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon jó volt ezen a téren az együttműködés. Elnökként Hálás vagyok ezért. Romero López asszony, a menekültügyi csomag és a harmadik országokkal történő együttműködés volt a kérdése, lényeg. Ez természetesen egy alapvető fontosságú dolog a Dán elnökség alatt. Nyilvánvaló az, hogy ezt a dolgot nem láthatjuk elszigetelve. Folytatnunk kell a dolgot a többiekkel is, a többi tagállammal is, a harmadik államokkal is. Éppen ezért itt különféle szinteken kell majd lépnünk. Úgy gondolom, hogyha ez sikerül, és a harmadik államokkal is sikerül jobb együttműködést kialakítani, akkor uh, nyilvánvalóan jobb eredményeket is érhetünk el. Ez pedig munkánk egyik alapvető lényege. Tehát, hogy hozzájáruljunk az integrációhoz, a mobilitáshoz. Ez pedig a megbeszélések alatt is megmutatkozott. Most pedig köszönöm kérdéseiket, köszönöm a kiváló együttműködést, sikerült számos dolgot előre mozdítani, és úgy gondolom, hogy ez kölcsönös. Köszönöm szépen, Böszkó miniszter úr, köszönöm a Dán elnökségnek a munkáját. Most egy kicsit pihenje ki magát, hogy legyen ideje megválaszolni az összes kérdést. Remélem mindenki választ kapott, de szerintem igenis a jelen zavaros időkben is megpróbált mindent. Az Európai Unió nincs most túl jó paszban. A válság nem csak az euróról szól. A válság itt az egész dologról szól, egész Európáról szól. És a leglényegesebb dolgokra is vonatkozik, amelyek a Schengen, az alapjogok, az emberek szabad mozgása, az európai értékek. Az egész dolog válságban van, semmi nincs jó paszban, azonban a dolog lényege az, hogy csak is úgy tudunk előbbre mozogni, hogyha az elnökségek az Európai Parlamenttel megfelelő módon együttműködnek. És eh, ez az Európai Parlament, az Európai Parlamentet van a legerősebb. Hiszen a Lisszaboni szerződés ennek a parlamentnek igazi hatalmat adott. Igazi hatalmat, hogy csapjon az asztalra, hogyha más a véleménye. Egyen jogúan vegyen részt a tanácssal a jogalkotásban, és éljen jogaival. Mindenképpen eh, Nagyra értékeljük munkáját, és nagyra értékeljük azt, hogy a Libe Bizottsággal jól együttműködött. Várjuk a miniszterelnök részéről, Toning asszony részéről, nem jövő héten, jövő hét után Strasbourgban fogja összefoglalni a Dán elnökség eredményeit. Köszönöm szépen, és most akkor mi áttérünk a következő pontra.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 kérem, akik elhagyják a termet, ezt a lehető csöndesebben tegyék. As we are ready to catch up to the following point, please. Talán folytassuk, haladjunk a rendel. Hi. Hi. Next time. Here we go. I see. As the huge representation of the Danish presidency is leaving the room. De Dán elnökség elég nagy kísérettel volt itt, de ők már elhagyták a termet, úgyhogy folytathatjuk a négyes napjelni pontra az ülésünket. Az EU alapjogi kartája, a média szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban. Renáta Weber az a jelentéstevő. Két munkadokumentumot kell megvitatnunk, egy saját kezdeményezésű jelentés keretein belül születtek ezek. Weber az a jelentéstevő, tehát média szabályoz, szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban. Volt már egy eszmecsere az, az Európai Médiatörvényel foglalkozó intézet szakértői voltak itt, már és a, egy 2004-es tanulmány frissítéséről számoltak be, már a kutatásaiknak voltak előzetes eredményei, most pedig ajánlásokat fogunk megbeszélni a média szabályzás és pluralizmus kérdésébe. Először Weber asszonyt hallgatjuk meg, utána pedig vita lesz. Tessék, Weber azt. Maybe you can kindly ask Köszönöm szépen. Kérem elnök úr kis csendet teremtse. Köszönöm. To be able to kindly, concentrate if there is also noise I kindly around. ask those remain... Szeretném megkérni azokat, akik a teremben vannak, hogy figyeljenek, kedves képviselők. Tehát figyeljük, hallgassuk figyelmesen a hozzászólókat. Köszönöm. Röviden szeretném azt átvenni, hogy mi is található itt a munkadokumentumokban. Elején már leszögezném, hogy nem minden, ami itt szerepel, kerül majd bele a módosítás, a, kerül majd bele a jelentésbe, végleges jelentésbe. Ez egy munkadokumentum, ahogy a, jelen, ahogy a címe is mondja, tehát ez egyfajta háttért biztosít a jelentés elkészítéséhez. A média olyan téma, amely a parlament, amelyel a parlament egy kicsit gyakran foglalkozik, talán túl gyakran. A tagállami demokráciák állapotát próbáljuk meg ezen keresztül felmérni. Sokszor visszatér ez tehát a parlamentbe, talán minden évben, azért is, mert a tagállamokban sem sincs minden rendben, és minden évben megjelenik egy jelentés a különböző vezető nemzetközi NGO-któl, Freedom House vagy a Reporters Without Borders írásait ismerhetjük meg. Rangsorokat, rangsorolást is megismerhetünk, ha valaki a 18., 25., 67. helyen van, az azt jelenti, hogy a demokrácia nem túl jól működik, legalábbis média szempontból. a média szabadságát rangsoroljuk, nos, ehhez számos indikátort, mutatót kell megvizsgálni. A legfontosabb az, hogy milyen fenyegetettségnek van kitéve a média, tehát a kormány mennyire fenyegeti, milyen közvetett vagy közvetlen politikai ellenőrzésről beszélhetünk, illetve hogy a média termékeket, termékeknek forgalomba hozatalát hogyan korlátozza egy kormány, itt nyomtatott sajtóra is gondolok, illetve hogy milyen jogszabályok születnek egy országban, mik, milyen gyakorlatokat használnak például a nemzetbiztonság vagy közrendel kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés szintje, a cenzúra vagy az öncenzúrázás gyakorlata. A média koncentrációról vagy érdek vagy összeférhetetlenségről szóló jogszabályok kérdése is mutató, vagy állami reklámok felhasználása a média szerkesztésében. Nos, nézzük az idei évet, vigyük az előző évekkel, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Unióban van egy EU-s alapjogi karta, amelynek a rendelkezései túlmennek azon, amit az, amit az ICCP-ről mondunk, vagy az egyetemes nyilatkozaton, vagy az emberi jogról szóló nyilatkozatban A 11 per 2-es cikk kimondja például, hogy a média pluralizmus szabadságát tiszteletbe kell tartani, és ez újdonság az EU-n belül. Ez a vita időről időre visszatér, hogyan is áll a média különböző tagállamokban? Az EU kartájának ezt a cikkét hogyan is kell alkalmazni? Itt több megközelítés létezik. A parlament mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy értelemben értelmezzük ezt, vagyis a kartát az EU jogszabályokkal együtt kell értelmezni, de a karta, amikor a médiaszabadságról beszél, akkor az EU elsődleges jogszabályaival kell, hogy együtt működjön, tehát szerződéssel. A szerződésben egyébként mindig is minimalista volt a megközelítés, tehát hogy mindig az volt olvasható, hogy külön jogszabályokra van szükség, erről. Ez, ennek hiányában a karta eme cikke sosem került alkalmazásra, tehát a bizottság erre sosem hivatkozott. Ez szerintem hiba, és nem csak szerintem az. Egész komoly jogi szakirodalma van ennek a kérdésnek, és szerintem jogi nonsens lenne, a jogi nonsens azt mondani, hogy hogy ezt a, ezt a cikket csak a másodlagos jog szempontjából vizsgáljuk, a szerződés ügyelemén kívül hagyjuk. Azonban ez a realitás jelenleg, és amikor nemrégiben a magyar média törvényről volt szó, akkor is ezt láthattuk. A bizottság csak arra volt figyelemmel, hogy milyen külön jogszabályok léteznek ebben a ebből a szempontból Magyarországon az alapjogi dimenziót nem tárta föl, pedig a szerződés második cikke erről is szól. Ezzel rátérnék a tárgyalások második szintjére. Nagyon sok előkészítő ülésünk volt, ahol ezt a dokumentumot készítettük elő, nagyon sok érintett féllel egyeztettünk, természetesen sokakat érdekel a médiaszabadság, a médiaszabadság jövője, hogy a parlament hogyan kívánja ezt alakítani. A parlament a korábbi évek jelentéseivel, illetve állásfoglalásaival Felkérjük a bizottságot arra, hogy tegyen lépéseket, és egy jogalkotási kezdeményezést tegyen. Talán értelmezési hiba történt, a parlament mit is kért? Nem arról, nem azt kérte a parlament, hogy minden egyes országban törvényeket, jogszabályokat fogalmazzunk meg a médiáról, mint, mint foglalkozásról, nem. Arról van szó, hogy a tagállamok hogyan viselkednek, vagy hogyan viseltetnek a médiával. Milyen minimum szintet kell tiszteletben tartani a tagállamoknak ahhoz, hogy országaikban szabadon működhessen a média, a sajtó, és hogy gyors és megbízható információt tudjon a média szolgáltatni a lakosságnak. Még egy pár dolgot akartam mondani. Azt leszögezném, hogy bár a bizottság egy bizonyos ponton hajlandó lett volna ezen irányba elmozdulni, egy három lépéses megközelítés dolgozott ki. Végül aztán úgy döntött a bizottság, hogy a média pluralizmus nem kívánja ellenőrizni, ez rossz, úgy gondolom, hiszen létezik erről egy, egy erre vonatkozó eszköz, amit sose alkalmaztak. A bizottság jelenleg elég passzív a médiával kapcsolatban, nem tesz semmit, úgy véli, hogy ez a kérdés teljes mértékben szubszidaritás alá tartozik. Ezzel nem tudok egyetérteni, hiszen arról van szó, hogy a tagállamok hogyan viselkednek emberi, hogyan viselkednek alapjogi kérdésekben. Itt szerintem az Európai Uniónak is kell, hogy legyen véleménye. Fölállt az Európai Unióban egy magas szintű csoport, Lely Cruz asszony állította ezt fel, a média szabadsággal, pluralizmussal foglalkozik ez a csoport, nagyon prominens egyének alkotják ezt, és remélhetőleg év végéig megszületik majd a jelentésük, és remélem, hogy ez a csoport véleményt alakít majd ki azzal kapcsolatban, hogy a bizottságnak milyen jogi lehetőségei vannak jog, szabályok kidolgozásáról ebben a témában. Szerintem a magas szintű csoport ezt a kérdést alaposan meg kéne, hogy vizsgálja, és ősszel lesz erről egy meghallgatás, akkor jó lenne, a meghallgatás legalább egy részét ennek a kérdésnek szentelni. Van egyébként egy eh, polgári kezdeményezés, mi arra irányul, hogy a bizottság ezen kérdésekben dolgozzon ki jogszabályokat, tehát médiaszabadság eh, tekintetében, tekintetében, de itt is felmerül az, hogy milyen jogi lehetőségei vannak erre a bizottságnak. Nos, hogyan is vélekedek erről a jelentésről? Nyilván konkrétumok is lesznek benne. Ez már a munka dokumentumban is olvasható kettesben. De én úgy gondolom, hogy a jelentés célja, hogy a média szabadság és pluralizmus alapszempontjait kell, hogy tárgyalja, tehát nem konkrét esetek felgöngyöléséről kell, hogy szóljon. Ha erre mozdulnánk el, akkor azt hiszem, hogy az Pandora szerencének megnyitásával lenne egyenértékű, inkább a szabványokra, standardokra utaljunk, tehát hogy a tagállamoknak milyen minimum szabványokat kell teljesíteni, nem kell itt belharcokat folytatni a parlamenten belül, vagy kívül, vagy vádaskodni, nem. A helyzet az, hogy Európában a média szabadság a nagyon rossz és a kevésbé rossz között mozog, de egyik országban sem paradicsomi a helyzet. Tehát a szabványokat kell megnézni, a normákat. Hogyha egyszer születik egy olyan döntés a bizottságban, hogy hogy nyilatkozatot tesznek ebben a kérdésben, vagy közleményt adnak ki, akkor akkor ö, jó lenne, hogyha a parlamentnek már lenne egy kidolgozott véleménye, egy saját kezdeményezése. Egyelőre ennyit, meghallgatom a kérdéseket és észrevételeket. Köszönjük szépen a jelentést tervezett bemutatását. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Pontos az idő betartása. A következő pont lesz majd az adatvédelmi biztos jelentése, és uh, a FEM uh, szakbizottsággal is van egy közös ülésünk a délelőtt végén. Kérek mindenkit arra, hogy tartsa be az időt. Buzuti úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nem én vagyok az árnyék jelentéstevője a témának, de Marinescu úr a néppárt képviseletében a jelentéstevő, és én most röviden szólok hozzá a vitához. Renátának köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék a jelentéstervezetéhez. Különösen meg gratulációkat szeretnék közvetíteni, hiszen a néppárt aggódott a jelentés miatt, de eh, Renáta eh, betartotta híven ígéreteit. Fernek eh, tartjuk a megközelítést, és elkerülte a rendmondásos eh, álláspontok kialakítását, például azzal, hogy tagországokat PC-zen ki. Egyelő nyitott eh, megközelítést alkalmazott az érzékeny kérdésekben, csak egy reagálásom van. Egyetértek azzal a javaslatával, hogy fontos lenne meghallgatást szervezni ebben az ügyben, Ebben már sikerült is megállapodni, csak egy pontra szeretnék még kitérni. hogy az Európai Unió a médiaszabadságával speciális jogalkotást akar-e kialakítani, azt gondolom, hogy itt nagyon óvatosaknak kell lennünk, a szubszidaritás elve forog kockán, és én úgy értékelem, hogy ez azt jelenti, hogy az összes tagország felelős marad a jogalkotásért, illetve a média ágazatának szabályozásáért az adott tagországában. Az Európai Uniós szabályozás akkor merül fel, amennyiben emberjogi sértésekre kerül sor. Tehát ezen a ponton az Európai Uniónak be kell kapcsolódnia, hiszen az európai standardok alapján nem elfogadható az, hogy korlátozzák a sajtószabadságot, illetve a szólásszabadságot az egyes tagországokban. De ezen kívül elviekben továbbra is az a helyzet, hogy az egyes tagországok önállóan szabályozzák ezt a területet. Természetesen fontos, hogy a szabályozó hatóságok között határozottabb legyen az együttműködés, de ne legyen európai szabályozója ennek a témának. Ez lenne az első megjegyzésem de majd részletesebben reagál Marinescu úr az árnyékjelentős tevőnk erre a felvetésre, és továbbra is konstruktívan szeretnénk részt venni ebben a vitában. Köszönöm szépen, Morája szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Gönc Kinga nevében szeretnék hozzászólni a vitához. Ő is árnyék jelentéstevője ennek az anyagnak. Renátának gratulálni szeretnék az átfogó és kiegyenlített jelentéshez, amit Renáta megfogalmazott. Ő értette a bonyolultságát ennek az anyagnak, tisztában volt a feladat komplexitásával. Az Európai Unió egy olyan területtel lép fel, amikor nagyon sokan úgy érzik, hogy az Európai Uniónak itt nincsen hatásköre. És ezzel egy olyan területbe avatkozik be a sajtószabadságába, amely a tagországok aztán erre tartozik. A média pluralizmus váltotta ki ezt az egész vitát, amikor egy tagország vagy több tagország koncentrálta a médiát, megsértették a média szabadságot, az alapvető szabadságjogokat, és ez volt a kiváltója a jelentés megszületésének. Egy átfogó és kiegyenített jelentéssel van dolgunk, amely rögzíti a standardokat a sajtószabadsághoz, és eh, Renáta elmondta azt, hogy nem eh, szeretné megnevezni és szégyen falra állítani azokat, akik ezt megsértették, és ez egy nagyon érzékeny és konstruktív megközelítés. Fontos, hogy ehhez tartsuk magunkat, hiszen nagyon érzékeny kérdésről van szó. Saját tagországomban, az Egyesült Királyságban is követem a vitát. Sok kolléga tisztában van a leg alapvetőleg átfogóbb Európai Uniós vitával, a média koncentrációról, a média szabadságról, a mördök birodalom és más médiabirodalmakat vizsgálnak meg. Hát erre nagyon oda kell figyelnünk, és éppen ezért Renáta jelentése nagyon fontos. A média tulajdonok koncentrálása hatással van a véleményemeltes szabadságára, mint a sajtóban, mint pedig eh, a televíziós médiában. Az, hogy hogyan eh, járjunk el ennek a munkának a kapcsán, azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a szabályozásban mi arra teszünk javaslatot, hogy vagy Európai Uniós szabályozás legyen, meg kell nézzük a sajtószabadságot, a televíziós médiák szabadságát is, és el fog érkezni az a pont, amikor a szabályozási kerettel is foglalkoznunk kell minden egyes tagországban, illetve rögzítenünk kell azt, hogy mit akarunk kimondani ezzel kapcsolatban. Ezekben a modellekben, illetve ezen keretek között az európai szabályozó szerepe is fontos, és minden bizonyal ellentmondást fog kiváltani ez a pont. Parlamentként fontos, hogy egységesek legyünk, és a ördög a részletekben rejlik. Gönt Kinga nevében el szeretném mondani azt, hogy Kinga támog, támogatja az Európai Uniós szintű monitoring mechanizmust, azt gondolom, hogy ezeket az egyes modelleket óvatosan külön-külön meg kell vizsgálnunk, illetve kiderítenünk azt, hogy merre is tartunk, hol van az Európai Unió szerepe mindenben, mire teszünk javaslatot. Az Európai Unióban a sajtószabadság kulcsfontosságú. Meg kell néznünk azt, hogy mi történik, amennyiben koncentrálódik a média tulajdona egyes kezekben illetve az Európai Uniónak milyen szerepe van ezekben az esetekben. Azt gondolom, hogy óvatosan kell eljárnunk. Ez a jelentés kitűnő első lépés ebben az utazásban, hogy olyan pillanatban vagyunk, amikor a képviselőknek is teljes mértékben be kell ebbe kapcsolódniuk mindenütt jelentős szakértők vannak, és a Leafson tanulmányt nézzék majd meg, ezt mindenki figyelmébe szeretném ajánlani. Köszönöm szépen, Tavares úr! Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Még egyszer. Olyan esettel van dolgunk, amikor az Európai Unió intézményi felépítése még nem kész. Ez nem új dolog. Itt van az euróválság, itt van a bankválság, és így tovább. Bár nagyon komoly dologról van szó, tehát ez nem új. Általában a válságoknál az a helyzet, hogy a politikai konstrukciók, mint például az Európai Unió, nem érzékenyek az ilyenekre. És itt bizonyos kompetenciákat vagy növelni kell, vagy újra kell definiálni. Hogyha megnézzük az Egyesült Államok példáját, ott a szövetségi szintnek semmi köze például a mezőgazdasághoz. És e, mozgó realitásról van szó, hiszen a média ma nem az, mint a média holnap, és nem az, mint ami a média volt akkor, amikor az Európai Unió megalakult. Nagyon sok újfajta média van, ott az internet, naponta keletkeznek új médiaformák. Kijelenthetjük, hogy nincs is olyan média, amely megáll a határokon. Az információk képzik a határt. És eh, itt természetesen kihangsúlyozni kell a szubszidiaritás jelentőségét. Éppen ezért eh, a média szabályzásban eh, problémás a szubszidiaritás. Hogyha a média nem ismer határokat, akkor itt a szubszidiaritás is valahogy újra kell fogalmazni. Nem hiszem, hogyha minimális normákat állapítunk meg a jogszabályokban, és a tagállamok erre felépítve szabályozhatnak, akkor nem sértjük meg a szubszidiaritást. Számos olyan terület van, ahol ez érvényes. Úgy gondolom, hogy itt a doktrína része, amely miatt aggódunk, az, hogy a tagállamok bizonyos dolgokat elhanyagolnak. A jogalkotási folyamat során kellene belegondolnunk a változott idők megváltozó szellemébe. Tehát, hogyha visszagondolunk például 89 ezelő, előtti dolgokra, akkor ott nagyon fontos volt, hogy biztosítsuk a demokráciát. 89 előtt, hiszen Európa ketté volt osztva. És akkor más volt az információhoz való hozzáférés helyzete is. Szerintem nagyon jó alapot kapunk a dokumentumokban ehhez. El kell gondolkoznunk azon, hogy mi a teendő. De nagyon sok a hangsúly itt az állam és a média közötti összefüggéseken. Tehát igazából 20 éves az idevágó jogszabály. Én nagyon közel állok a sajtó valóságúgához, és a fő veszély az az, hogy nyomás van az újságírókon, és a piac is óriási nyomást gyakorol, például az oknyomozó újságírókra. Tehát igazából a piac, és nem az állam az, amelyik a legnagyobb nyomást gyakorolja az újságírókra. Tehát nem lehet szabad sajtóról beszélni, amikor újságírók 600 eurót keresnek havonta, és állandóan attól tartanak, hogy mondjuk rossz cikket írnak, és akkor elbocsátják őket. Tehát ilyen körülmények között nem beszélhetünk sajtószabadságról. Köszönöm. És köszönöm Renáta Webernek is. Köszönöm, de Jong úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. szeretnék, szeretném közölni Buszuttil és Morales úrnak, elmondani, hogy két munkadokumentumról van szó. És éppen ezért nagyon fontos ez a vita. Hiszen még befolyásolhatjuk a dolgokat, még képlékeny a munkadokumentumok állapota. Azonban két dolgot hiányolok itt a dokumentumokban, amelyek esetében szerintem az Európai Unió igenis illetékes, és amelyek összefüggenek a feladat súlyával. A korrupció elleni fellépésről van szó, és a konferencia adásokról. Az audiovizuális média esetében az Európai Unió nagy érdeklődés mutatott, főleg a szabad piac védelme érdekében. Foglalkoztunk a reklámblokkok méretével, a közszolgálatisággal. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával. Egy olyan döntés született, hogy számos lehetőséget kaptak a kereskedelmi adók. Ezt látjuk a szolgáltatások szabadságában is. Sok pozitív dolog született. Azonban van egy tendencia a média koncentráció irányában is. És néhány országban úgy van, hogy egy-két koncern kezében van az összes médium. Felmerül az a kérdés, hogy a média koncentráció nem veszélyezteti-e a szabad vélemény nyilvánítást. Szerintem ez az az alapkérdés, amivel szembesülünk itt az Európai Unióban, és szerintem az egyik kulcs feladatunk is ez. Hiszen ez természetesen összefügg a szabad versennyel, összefügg a konkurenciával úgy vélem, hogy a médiák feladata többek között az, hogy egy társadalomban meglévő véleményeket visszatükrözzenek. Hogyha a média igazából egy koncern kezében összpontosul, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges így a tájékoztatás. Szólnék az olasz médiakoncentrációról, a parlament részéről számosan feltetik a kérdést hogy tényleg megjelenik minden vélemény az olasz médiában? Mindenki megkapja az őt illető jogokat? Ez a kérdés az, amely a pillanatnyilag küzdködnünk kell. Eltolódások is észlelhetők a média világban. Azt látjuk, hogy a nyomtatott sajtó egyre inkább visszaszorul, egyre nehezebb a dolga, egyre több az internetes szolgáltatás, és itt is felmerül az a kérdés, hogy hogyan hat ez ki a piacra, és hogyan szabályozható ez versenyjogi eszközökkel. A második témám, ezt is röviden összefoglalom, úgy gondolom, hogy az Európai Unió nagyon fontos feladattal bír a korrupció elleni fellépés területén. A korrupció elleni harc következményei roppant fontosak, a médiáknak pedig éppen ezért óriási a szerepük itt. Az oknyomozó újságírás Európában roppant lényeges. Vannak olyan oknyomozó újságírók, akiknek van akiknek szüksége van a pénzre, szüksége van a mozgástérre, hogy jól nyomozzanak. A tendencia azonban az ellenkező irányba mutat. Egyre több, egyre nagyobb a konkurencia a médiát pedig megfelelő forrásokkal is el kell látni, hogy független oknyomozást folytathassanak. Ez az egyetlen lehetősége a korrupció leküzdésének. Ebben az összefüggésben pedig nem csak pénzről van szó, hanem arról is, hogy védelmet biztosítsunk az újságíróknak, hiszen a profi újságírók helyzete most sokkal nehezebb, mint korábban életük veszélyben van, és foglalkoznunk kell a az informátorok védelmében. Hogyan védhetjük meg az újságírókat, ha veszélyben vannak, és hogyan védhetjük meg az újságírók forrásait, ha veszélybe kerülnek. Igenis, európai dologról van szó. Köszönöm. Latford asszony szeretne hozzászólni. Siet egy másik ülésre. Akkor most megadom a szót, és utána folytatjuk a rendes sorrendben. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Igen, csak röviden. Claude is már nagyban elmondta azt, amit én is szerettem volna mondani. Az Egyesült Királyságban folyik egy folyik egy vizsgálat, és gondolom már hallottak erről. A Levison vizsgálatról van szó, azért indult ez, mert különböző telefonos lehallgatások botrányba keveredtek újságírók, aztán a rendőrségi kivizsgálás, vagy nyomozást kell kivizsgálni, de ehhez kapcsolódott aztán a média pluralizmus illetve hogy bizonyos politikusok milyen nagylelkűen, vagy milyen nagyvonalúan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, és kérdés, hogy milyen következtetései lesznek ennek a pluralizmussal kapcsolatban, és hogy milyen média hangulat teremtődik meg ennek kapcsán. Hát erre én nem tudok igazán érdemben reagálni, de azért érdekes ezt nyomon követni. Nos, nagyon fontos ez a téma, és nagyon várom már azt a meghallgatást, amire utalta a jelentéstevő, illetve a bizottság magas szintű munkacsoportjának ajánlásait is várom. Nagyon fontos, hogy a média szabályozással kapcsolatban megfelelő legyen a környezet, hogy valóban megvalósuljon a pluralizmus, hogy valóban tudjuk alkalmazni a sajtószabadság kérdését. Egyébként ez kapcsolódik erősen a magánélet védelméhez, hiszen nyomozó, vizsgáló interjúkra szükség van, az ilyen típusú újságírásra is, de természetesen a magánéletet is védeni kell. A munkadokumentumban egy mondatot szeretnék kiemelni. Az etikai újságírást kell eh, előtérbe, előtérbe hozni a, eh, a különböző eh, diszkriminációkkal ellentétben. Természetesen jó dolog az etikai újságírás, nem, vagy az etikus újságírás nem szabad az embereket diszkriminálni ezért vagy azért. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk ezen a területen, hiszen nem szabad, hogy például gyűlöletkeltésben legyen bűnös a sajtó, tehát ez megengedhetetlen. Sokszor azt halljuk, hogy a sértő írások, illetve a bűnügyi beszámolók közötti vonal, nem, vagy határ nem egészen nyilvánvaló. Hát én én úgy gondolom, hogy bárkinek joga van engem sértegetni, vagy hathatósan lehet mondani nekem, ha nem bújtanak fel valakit arra, hogy mondjuk gyújtsa fel a házamat. Tehát ezzel kapcsolatban csak egy kis felkiáltó jel, hogy mit is jelent az antikus újságíró. Egy igazi, élő, erőteljes sajtóra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Skurria úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevő asszonynak munkájáért. Nagyon-nagyon kényes kérdésről van szó. Nagyon sok érdőjelet vett fel ez a téma, sok az ellentmondás ezzel kapcsolatban. Nos, néhány észrevétel. A Kulturális Szakbizottságban tegnap egy véleményt, véleményről szavaztunk, ezen jelentéshez kapcsolódó véleményt, és jó lenne, hogyha a jelentéstevő asszony ezt is figyelembe venni, mert elég jó a szöveg, ez is kompromisszumok eredménye, és nagyon sokféle vélemény egyeztetéséről van szó, egyfajta szintézis ez tehát a a média szabadság, illetve a tulajdoni viszonyok kérdése, az írás szabadsága, újságírás szabadsága is fölmerül ebben a szövegben. Nos, ezt szerettem volna mondani, és azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon különleges témában eh, végül is már elindultunk a helyes úton, és természetesen a tegnap megszavazott véleményt eljutatom a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, Szargentini asszony. Thank you, Chair. And, and... Köszönöm szépen. És eh, köszönöm Weber asszonynak hiszen nagyon régóta várunk erre a pillanatra. Most már három éve vagyok a parlament tagja. A ciklus elején pedig eh, Olaszországról és a média pluralizmusról folytattunk nagyon eh, élénk vitát. Az állásfoglalás nem ment át a plenárison, de számomra nagyon fontos volt, hogy a média pluralizmust figyelemmel kísérjem. Ezután a magyar média törvényel foglalkoztunk, és Olaszországban eközben politikai változás történt. Valahogy megváltozott a figyelmünk célja. Azonban az alapvető kérdés ugyanaz maradt, és pedig az, hogy kié a média. Itt nem arról van szó, hogy Berlusconi a média birodalma mellett még az ország miniszterelnöke is, és így a közszolgálati médiát is ellenőrzi. De ez bárhol, bármelyik országban bekövetkezhet. Úgy gondolom, hogy az európai demokrácia virágzása érdekében fel kell készülnünk az ilyen esetekre. Máshol is. Éppen ezért a média pluralizmus kérdése alapvető a jogalkotási folyamatban. Renate Véder pedig felteszi azt a kérdést, hogy az európai jogalkotás megválaszol mindent? Nem válaszol meg mindent. De valami biztonságra azért szükségünk van. Mindenkit bátorítanék, hogy foglalkozzon a pluralitás kérdésével. Azonban két kérdésem is van. Itt van egy javaslat, hogy legyen egy támogató közbelépés, ez a backup intervention. Másrészt viszont a bevezetőben azt olvasom, hogy országokat pellengére állítunk, az nem a megfelelő módszer. Én sem akarom ezt, de hogyha nem nevezzük meg az érintett országokat, akkor mi az értelme a közbelépésnek, hogyha egy tagállamban félre sikerülnek a dolgok? Hogyan garantálja azt, hogy a jogalkotásban biztosítsuk, hogy ne kerüljön még több hatalom a politikusok kezébe? a média pluralizmus ellenében. De ha az etikai újságírást is támogatni szeretnénk, és hogyha valamilyen fogalom meghatározás is kapunk, tehát itt ír egy-két cím szót, hogy ne legyen diszkrimináció, rasszizmus, és így tovább. Tehát itt az újságírók számára létrehozunk egy viselkedési kódexet, hogy hogyan viselkedjenek? Hiszen akkor az újságírók valószínűleg nem fogják ezt szeretni. Hiszen nem azt akarják, hogy mi mondjuk meg nekik, hogy mi az etikus, az erkölcsös újságírás. Az utolsó megjegyzésem a következő. Ténylegesen úgy gondolom, hogy az izlandi jogalkotási kezdeményezés nagyon jó kezdeményezés, amelyet érdemes követni. Ezen kívül remélem, hogy gazdasági virágzáshoz is vezet. Izlandon és ezen kívül nagyon jól védi az újságírás függetlenségét. Tehát érdemes tanulmányoznunk. Sok erőt kívánok a projekt folytatásához. Köszönöm. Yes, uh, thank you, chair. Köszönöm, elnök úr. Én is megismételném a gratulációkat, kiváló munkadokumentumot kaptunk. Ez az egész vita a magyar helyzet alapján alakult ki. Ténylegesen nagyon gyakran kifejeztük aggájainkat Olaszországgal kapcsolatban is néhány éve, de ahogy Claude Morales említette, minden tagállamban észlehetünk aggaszható jeleket. Tehát például az én országomban kiderült, hogy a titkosszolgálat újságírókat fizetett le azért, hogy Kínában az olimpia alatt kémkedjenek. Nem hiszem, hogy a média szabadsága a szubszidiaritás kérdése lenne. Tehát vagy értékközösség vagyunk, vagy nem. Személyesen úgy gondolom, hogy üdvözlendő az előadó alapgondolata, hogy legyenek normák. Elég bonyolult ez a dolog, úgy, ahogy van, de meg vagyok győződve róla, hogy a normáknak igenis van -e jelentősége. És a normákat ki kell kényszeríteni. Hogyha egy tagállam ezeket nem teljesíti. Az eurozónában is vannak normák. Itt van a pénzügyi fegyelem. De hogyha egy ország nem tartja be a szabályokat, nem tartja be a fegyelmet, és nem büntetjük meg, akkor mire jó az egész? Magyarország esetében is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a hetes cikket aktiváljuk, ez pedig a szerződés hatos cikkének az aktiválását jelenti, de először pontosan le kell fektetnünk, hogy a, demo, a média szabadságának tekintetében mik az alapnormák. Még egy oka van annak, hogy az európai jogalkotás miért fontos. Tehát nem csak az internetről van szó, hanem a média tulajdonról. Azt látjuk, hogy a média tulajdon viszonyai nem ismernek határokat. A média tulajdon koncentrálódik, és pedig határokon átnyúló módon. Ez is aláhúzza annak fontosságát, hogy legyenek média normák. Gondoljunk bele például a Murdoch birodalomba. Az Egyesült Államokban vizsgálják a Murdoch birodalmat, de máshol is van ilyen. Meg vagyok győződve róla, hogy Végezetül a nemzeti hatóságok feladata, hogy garantálja a média szabadságát. Azonban, hogyha nem képesek erre, akkor az Európai Unió legyen képes arra, hogy korrigálja azokat. Tehát itt igazából nem arról van szó, hogy a sajt összetevőiről szaba, szab, hozzunk szabályokat. Itt másról van szó, alapdolgokról van szó. Tehát én eh, szorgalmaznám az erősebb jogalkotási eszközöket. Tavares és De Jong kollégák a piac koncentrációjáról szóltak, osztom agájaikat, de nem gondolom, hogy eh, a több állam jobb média követendő recept lenne. A média koncentráció vizsgálata fontos. Tehát szerintem inkább eh, erősebb legyen az ellenőrzés, mint hogy az állam nagyobb szerepet vállaljon. Amikor kitört itt a dű Magyarországgal kapcsolatban, akkor a alapjogi ügynökség az összes tagállamban megnézte a média helyzetét. És igazából rejtély számomra, hogy miért így reagált az ügynökség. Szerintem és született ilyen javaslat a jelentésben. Tehát szerintem ez lenne az alapjogi ügynökség egyik legfontosabb feladata, hogy az alapjogokat és a demokratikus normákat figyelje, kísérje figyelemmel. Köszönöm. The Bronx. Bronx A sajtószabadság koncepciója egy ellentmondásos koncepció. Lehet, hogy nem egyetlen koncepcióról van szó, hanem három egymásnak ellentmondó koncepcióról. A szabadságtól való szabadság, a szabadság sőt a szabadsághoz való hozzáféréstől való szabadság, illetve a szabadság. Mondos, hogy eh, a kormány ezt ne ellenőrize, de ez nem azt jelenti, hogy ne vonatkozzon a sajtóra az állami szabályozás és ez azt sem jelenti, hogy sajtószabadság megsértése meg, esetén szankciók is járnak ezzel. A közös szabályozást pedig nem lehet rekordátozni, illetve a politikai osztály ezt nem tarthatja a kezében. A második szabadság a sajtótól való szabadság azt jelenti, hogy nem szabad a leghatalmasabbak sem kivételek a szabályozás alól. A szegényeket, illetve hatalom nélküleket is felelősségre kell vonni. Fontos, hogy a jogi kihívásoknak megfeleljünk, És fontos, hogy egy önkéntes rendszer valósulja meg, ami a panaszokat illeti. A monopolisztikus médiának is vannak kötelezettségei, és mindenkinek hozzáférést kell biztosítani, különösen választások alatt, illetve amennyiben megtámadják, joguk van a válaszadásra. Egy tagországban, ahol a politikai osztályokat támogatják, és az ellenzéket pedig ignorálják. A szabad választásoknak nincsen értelme, hogyha korlátozott a sajtószabadság. Hát fontos, hogy az olvasáshoz és a meghallgattatáshoz is legyen mindenkinek joga. Az elmúlt évtizedekben az internet is jelentős szerepet játszott, tökéletlenségei ellenére én inkább egy szabályozatlan internetet támogatok, ellentétben egy olyan interneten, amely szabályozott. A külső kritikát minden esetben támogatom, ezen a területen különösen, mint más területeken is. Köszönöm, Szenti Icsijevics asszony. Utána visszatérünk a jelentés készítőhöz. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a mostani kormányok hatása mit, misztikum, úgymond a sajtón keresztül. A médiának jelentős szerepe van a nagyvállalkozások, új kívásokkal állnak szemben a szabályozások kapcsán, és a médiát szorosan ellenőrzik a nagyvállalkozások. Az elmúlt időszakban valaki azt mondta, hogy egyik eh, üzletek sem olyan, mint a sajtó területe, illetve a média. A média ellenőrzését koncentrálták bizonyos eh, helyeken, és nagyon gyakran ezek eh, a vertikális vállalkozások mindent ellenőriznek, a termelésről egészen a műsor szórásig. Nagyon gyakran korrumpálják a médiát, mégpedig eh, széles skálán. Az átláthatóság, ami a tulajdonos eh, sokat illeti, nagyon fontos. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. A bizottság is hozzá szeretne szólni a vitához. Kérem, hogy legyenek önök is rövidek azért, hogy aztán meghallgathassuk az adatvédelmi biztos. A bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem van. És van egy nagyon fontos téma, amit meg szeretnék említeni. A jelentéstevő azt mondta, hogy a bizottság nem tesz semmit, viszont másrészt pedig idézte a bizottságot, hogy miket tesz meg. Magyarország kapcsán a Freiberger csoport is tevékenykedett, de mindez ahhoz kapcsolódik, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezünk. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a bizottság él a kompetenciáival, de a kárta nem tesz többre lehetőséget az 51-es cikkely limitálja a kompetenciákat. Egyrészt a szubszidiaritás elve kerül itt rögzítése, és mi csak akkor avatkozhatunk be a tagországok ügyeibe, hogyha Európai Uniós jogszabályokat valósítanak meg. A kárta nem terjed ki más területekre, illetve nem hozhat létre új kompetenciákat. Tehát a bizottság nem válik Európai Legfelsőbb Bírósága az alapjogok esetében. Második megjegyzésem. Utalás történik az anyagban a független eh, szabályozókra. Az is elhangzik, hogy van egy hiátus, hiszen nincs külön szabályozás a rádióra, illetve az írott sajtóra nézve. Miért került ez szabályozásra európai szinten, és miért szeretnénk ezt egyáltalán szabályozni? Létezik egy irányelv, tehát szolgáltatásokat lehet rendelkezésre bocsátani az audiovizuális szolgáltatások területén, és ezt egyik tagországból a másikba is át lehet eh, vinni. A határokon átnyúló aspektus miért probléma ez? A műholdas eh, rendszerek is ugyanide tartoznak. Az írott sajtó esetében más a helyzet, ezek az akadályok nem léteznek, a határokon átnyúló aspektus nem derül ki ilyen világosan, nem jelenik meg. Éppen ezért eh, jelenleg az európai szabályozást fontosnak tartjuk. Egy további aspektus, amikor a szabályozókról esik szó. Különbség eh, az licencált és enélkül, eh, e engedély nélkül dolgozók között. Az alapvető emberi jogok hagyománya értelmében garanciák léteznek a sajtószabadság érdekében a legtöbb tagországban, és a speciális szabályozás a műsorszórók esetében azért alakult ki, mert a források hiányosak. Ezek az okok kevésbé fontosak, és még a műholdszórásos rendszerben is ezek nem jelennek meg úgy, mint a círott sajtó esetében. Ha a lehívható szolgáltatásokra gondolunk az internetnél, akkor ugyanez a helyzet. Az online szolgáltatásoknál, a rádiónál nem eh, hozunk-e tulajdonképpen problémákat létre, ahelyett, hogy ezeket megoldanánk. Yes. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, hiszen tudom, hogy rohan az idő. Szeretném megköszönni mindenkinek hozzájárulását. Nagyon konstruktivitás sikerült folytatnunk egy jelentés kapcsán. Tisztázni szeretném még egyszer. Ha EU szintű jogalkotásról beszélünk, akkor itt nem az újságírók szakmáját akarjuk szabályozni. Ez minden ország saját dolga. A legjobb, hogyha a szakma önmagát szabályozza, és nem jogszabályokkal regulázzuk. Azonban itt nem EU szintű szabályzásról van szó. Szerintem európai szinten olyan kötelezettségünk van, hogy mondjunk valamit akkor, amikor el kell dönteni, hogy tenni kell -e valamit állami szinten azért, hogy védjük a média szabadságát. Mm, az a kérdés is felmerült, hogy a média meddig mehet el, -e, mondjuk rágalmazásban. Ez megint minden ország saját dolga. Van mindenhol. Igazságszolgáltatás van, európai emberi jogok bírósága, élénk viták szólnak erről, vannak határok, azonban mi nem akarunk határokat szabni, sem ebben a jelentésben, sem más európai jogalkotási anyagban. Nekem megvan a saját véleményem, de nem az számít most. Teljesen korrekt, hogy feltegyük a kérdést. Hogyha egy ország csatlakozási folyamatban van, akkor uh, az országot megkérjük, hogy tartsa tiszteletben a média szabadságát de ha már egy ország az Európai Unió tagja, akkor be kell tartani a játékszabályokat. Az alapoki ügynökség tekintetében az Európai Parlament felszólítja az ügynökséget, hogy kísérje figyelemmel a helyzetet. Köszönöm szépen, egyetértünk. Köszönöm, Weber asszony. 25 perces késésünk van, és van egy együttes ülésünk a FAM bizottsággal, mielőtt itt lehúzzuk a rolót délelőtt. Most üdvözöljük az Európai Adatvédelmi biztos Hastings urat és helyettését Vutarelli urat, és megkérjük őket, hogy mutassák be a 2011-es jelentésüket. Hastings úr, szó. Köszönöm, elnök úr! Egy év alatt számos tekintetben kellett fellépnünk itt a LIBE bizottságban, de nagyon sok a kapcsolatunk az egyes tagokkal, jelentéstevőkkel is, és nagyon örülök, hogy ilyen jól működik az együttműködés. Azonban évente egyszer bemutatjuk az éves jelentésünket. Több okból kifolyólag itt néhány főbb pontra koncentrálnék. Jelentős erőfeszítéseket láttunk, hogy hatékony és átfogó adatvédelmi elvekről sikerült megállapodnunk számos tekintetben, és nagyon sok esetben mércét is tudtunk adni. A gyakorlatba történő átültetés azonban a legfontosabb minden esetben. Hogy ez megtörténjen, annak érdekében eh, tartottunk eh, tavaly egy eh, benchmark eseményt, hogy igazából az adatvédelmi határértékeknek hogyan felelnek meg a tagállamok egy évvel korábban indítottuk el az alkalmazást, tehát hogy a adatvédelmi erőírásokat hogyan hajtják végre a tagállamok. És ez alapján a határérték vizsgáló esemény alapján számos látogatást tartottunk bizonyos intézményeknél, ügynökségeknél, annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy tényleg végrehajtják-e az adatvédelmi előírásokat. A konzultációk során 24 vélemény született számos témakörben. Nem mindegyik tartozik a LIBE bizottság hatáskörébe, azonban egyre több olyan dolgot látunk, hogy az adatvédelem igenis szóba kerül. Ami pedig a Libe Bizottságot érinti, az a Stockholmi Program végrehajtása. A haladás jelentős ezen a téren, és az Európa 2020-as stratégiát is említeném, és természetesen az Önök szakbizottsága is érintett. És van ami másik dolog, ami napirenden van, a pénzügyi válság nyomon követése. Itt eh, a jogalkotás eh, nagyon is összefügg néhány helyen a magánélet védelmével kapcsolatos jogokkal. A nemzeti adatvédelmi hatóságokkal is együttműködünk. Itt a 29-es cikke foglalkozó munkacsoport segítségével. Megnézzük a határrendészetet, megnézzük a bűnüldözést, azonban közös felügyelő szervekkel is együttműködnek az Europollal, Eurojusztal, Schengennel, elképzelhető, hogy az elkövetkezendő években itt változások lesznek, és önöknek pedig szerepe lesz benne. Giovanni Butarelli fog most néhány részletről beszélni, és arra is beszámít, hogy eh, mi lesz majd még az idén, és ezen túlmutatóan. Azonban szeretnék néhány megjegyzést tenni a legfontosabb napirendi pontjainkról. Tehát ez az adatvédelmi jogi keret felülvizsgálata. A csomagok már az asztalon vannak, kinevezték már az előadókat, a munka zajlik. Megjegyzésem az, és most a javasolt jogalkotásra utalok, pozitív visszhangot keltett, de Azonban van néhány aggály is. Amikor a javaslat részleteiről beszélünk, akkor nevezítsük szemről azt a tényt, hogy a rendelet kezdeményezés óriási lépés lenne az összefogottabb és a hatékonyabb adatvételem érdekében. Tehát szükségünk van az Európai Unióban, és pedig 2014-ig legkésőbb egy erősebb adatvédelmi rendeletre. Itt különbséget kell tennünk a közszféra és a magánszféra adatvédelménél, de hát ezt önök is tudják. Óva intenék attól, hogy megosszuk a rendelet kezdeményezését megvan a lehetősége annak, hogy a rendeleten belül áthidaljuk a nemzetek között meglévő különbségeket. Itt van például a gazdaság javaslata, tehát, hogy bizonyos dolgokat át kell gondolnunk, hogyha a jobb felelősség, az elszámoltathatóság érvét szeretnénk határa juttatni. És eh, nagyon fontos például a bürokrácia csökkentése és a hatékonyság növelése is bizonyos jog is ide tartozik, amelynek érvényesülését elő kell mozdítani. A bizottság lehetőségei közé tartozik, hogy felhatalmazáson alapuló végrehajtási jogi aktusokat kezdeményezzen. De a jog végrehajtásán, alkalmazásánál nagyon fontos a jó egyensúly. Ezen kívül azt halljuk, hogy néhány tagállam nem óhajt. Itt a bűnüldözéssel kapcsolatos irányelv alapjait elfogadni. Itt vannak pozitív dolgok ebben, és nem lenne jó, hogyha a kezdeményezés zátonyra futna néhány tagállam miatt. Itt inkább javítanunk kellene az irányelven. Még egy utolsó szót szólnék. Köszönöm szépen támogatásukat, főleg a források és a költségvetés tekintetében. Amikor a 2013-as költségvetés alapján a hivatalunk dolgozott, akkor köszönet, hogy teljes kapacitást biztosítottak anyagilag. És tudom, hogy az Önök Szakbizottságának nagyon fontos szerepe van abban, hogy megvalósuljon a adatvédel. Köszönöm szépen, és most Giovanni folytatja. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelentésünk és az erről szóló összefoglaló megvan az önök dossziéjában. A független adatvédelmi biztos működésének hetedik évéről van szó, illetve közös mandátumunk negyedik éve. A nyolcas fejezet a 2012-es célkitűzésekről szól, és talán látja, látják, hogy ami a felül, felügyeletet illeti, nagyon komoly ö, energiákat szentelünk a különböző EU-s intézmények ö, tájékoztatásának, képzésének. Tavaly tematikus iránymutatás formájában végeztük ezt a feladatot, például a zaklatással kapcsolatban, a munkatársak értékelésével kapcsolatban, de képzéseket tartottunk az adatvédelmi biztosoknak is. Tavaly 54 adatvédelmi biztos működött a különböző EU-s intézményekben. Az adatvédelmi biztosok státuszát kiegészítettük, és tavaly indítottuk el a legújabb felülvizsgálati vagy általános értékelő vizsgálatunkat. Ez a 2011-es vizsgálat, ennek, egy, ennek eredménye is van egy jelen, jelentés, az, azzal kapcsolatban, hogy a különböző intézmények milyen, milyen mértékben tudták a különböző, tudtak eleget a különböző szabályoknak, aztán ex post értesítések, illetve illetékes jogszabályokkal kapcsolatos információ. A prior checking-el kapcsolatban tavaly 164 megkeresést érkezett hozzá, ez a leg, második legmagasabb szám történetünkben. És ezzel kapcsolatban egyébként az ügynökségeknek a tematikus iránymutatással kapcsolatban sok segítséget nyújtottunk, ezt a munkát folytatjuk idén is. Aztán a vizsgálatokat továbbra is folytatjuk, tehát a helyszíni vizsgálatokat, megnézzük azt, hogy a rendelkezéseket, a rendeleteket, a szabályokat mennyiben alkalmazzák, aztán a vízum információs rendszert is megvizsgáltuk tavaly. Nagyon szép számadatok vannak, 71 ilyen prior check történt, 107 eh, panasz érkezett, 30 négy adminisztratív fellépés történt, illetve ide beleértendők az útmutatások is. A feladatunk részét képezi természetesen a felülvizsgálat, aztán technológiai fejlődés tekintetében, is, itt leginkább az internetre gondolok, és komoly feladataink vannak, erre is oda fogunk figyelni 2012-ben. Aztán páneurópai keret, az, az elektronikus aláírás és ö, identifikáció rendszer ö, keretében ez is komoly munkát ad, cloud computing szolgáltatások. Aztán szabadság, biztonság és igazságosság tere. Itt is nagyon, ez, ez természetesen a munkakörünk lényegét adja, az adatmegtartás irányelv betartását figyeljük, illetve a harmadik országokkal való együttműködést is vizsgáljuk adatvédelmi témában. Továbbra is új javaslatokat, az új javaslatokat nyomon követjük, pénzügyi piacokról szóló irányelvekre gondolok. Peter Hastings már említette az együttműködés témáját. Nagy meg Nagyon örülünk annak, hogy ilyen jól haladnak a dolgok. A 21-es munkacsoport munkájában tavaly nagyon aktívan részt vettünk. A, például az utazással kapcsolatban, vagy a végrehajtással kapcsolatban. Az Eurodac felügyeletét is fo- és folytatni fogjuk, nagyon hatékony lett a titkárságunk ezzel kapcsolatban, aztán a vízuminformációs rendszerrel kapcsolatban megtörtént az első eszmecsere, ez az eurodac koordinációs ülés eredménye volt, és nagyon jól sikerült. A jelentésben sok részletet találnak majd a nemzetközi fórumokon tartott együttműködésről. Még egyet emle, említenék, titkárságunkat újra szerveztük, 14 új kollégánk van, és stratégiai felülvizsgálatot is indítunk, indítottunk 2011-ben, és ennek eredményei kifejezetten pozitívak. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, van egy, már egy listám a hozzászólókról, ezt most le is zárom, hogy, a, hogy tudjunk haladni. Sophie Intfeld az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Hálás köszönet az adatvédelmi biztosnak, illetve a jelentésért is köszönetet mondok. Két gyors, rövid kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, hogy mi az önök jelentésének, illetve ajánlásainak hatása. Az önök hivatalát azért állították fel, hogy az Európai Unió intézményeknek megfelelő iránymutatást, tapasztalatot tudjon átadni, szaktudást tudjon átadni. Az Európai Parlament fel is használja ezt, de a bizottság és a tanács ezt szívesen lesöpri az asztalról, ezt az, önök hivatalának tényét egyáltalán, hogyha ez éppen így ínyükre. Egyetérte ön ezzel? Aggasztja ez önt? Hogyan lehetne javítani a jelenlegi helyzetet? Második kérdésem. Megjegyzéseket fűzött az irányelvhez. Hát nagyban egyet tudok érteni önnel. A Dán elnökség képviselőjét től is megkérdeztem, hogy mi a helyzet jelenleg a tanácsban, és ő úgy kezdte, hogy komoly haladás történt, de az utókérdésnél er- erre már, ebben már nem volt olyan biztos. Nos, szerintem a tanács, igaz, a tanács úgy döntött, hogy ilyen irányára nincs is szükség. Jó nekik a keret, dönt, kerethatározat, főleg azon okoknál fogva, amit ön is említett. Nem tudom, hogy ezen a téren egyáltalán hogy lehet előre haladni a 29-es cikk 29-es munkacsoporttal e- együttesen ön mit tehet? Úgy történt, hogy e- úgy tűnik, hogy eléggé egy lábon áll a dolog. Az úgynevezett harmadik pillérben nagyon sok az új javaslat. Hogy végezheti a munkáját, hogyha ennek nincsen meg a megfelelő hátterő? Brigitte Zébel asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az európai adatvédők munkája nem könnyű. Hogyha belegondolunk, hogy eh, a tagállamokban mennyire bonyolultak a struktúrák, eléggé nehéz átfogó áttekintést is nyerni. Most csatlakoznék Sophie Intfeldhez, és kijelenteni, hogy eh, az európai adatvédelmi biztosnak eh, nagyon nagy hatása volt az új adatvédelmi jogalkodásra is. Néhány tagállamból volt egy kis zavarodás, hogy ki miért felelős, hiszen a rendelet bizonyos rendelkezései nem vonatkoznak bizonyos Európai Uniós intézményekre, illetve ügynökségekre. Érdekelne, hogy ezt hogyan látják. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról is szó esett, ez az egyik olyan pont, amelyről mindenképpen szót kell ejtenünk hiszen a kérdés az, hogyha megszavazunk egy rendeletet, nem tudjuk, hogy hová visz az út. Itt a delegált aktusok tekintetében tisztázunk el, hogy lehet ezekkel politikát folytatni, vagy csak technikai dolgokról van szó. Nagyon izgalmas, hogyha tudna még, izgalmas lenne, ha szólnak két-három mondatot a rendőrség és az igazságszolgáltatáson belüli adatvédelemről, jó lenne, hogyha tudnánk, hogy milyen tapasztalataink vannak, nem csak a határokon átnyúló esetekben. Egy ö, utolsó megjegyzés, hogyha az adatvédelem jövőbeli szerkezetéről van szó, akkor a rendelet keretein belül a delegált jogi aktusok esetében hogyan szabályozható, vagy hogyan szabályozandó ez vagy marad itt valamennyi játéktér a tagállamoknak, tehát hogy itt különféle technikai normákat befolyásoljunk, vagy pedig hogy szervezeti kérdéseket tisztázunk, például hogyan garantálhatjuk az adatvédelmet. Az önök munkája lesz ennek az ellenőrzése. Köszönöm. Albrecht úr, köszönöm szépen, önök úr. Én is gratulálok a független adatvédelmi biztosnak és jelentéséhez. Két kérdésem lenne. Az egyik az adatvédelmi rendeletre vonatkozik. Az európai intézmények nem tartoznak a rendelet hatája alá. Érdekelne, hogy hogyan látja annak a lehetőségét, hogy az európai intézmények is bekerüljenek a rendelet hatája alá. A rendelet tekintetében felmerül még egy kérdés. A nemzeti adatvédelmi biztosok és a tagállamok szerepe hogyan kerül rendezésre, hogyan tudjuk az európai harmonizált adatvédelem normáit átjuttatni a tagállamokhoz. Vannak elképzelések, tervek, ötletek, hogy mit tegyünk, hiszen gondolom, hogy az európai adatvédelmi biztosnak vannak ilyen elképzelései. A rendelet harmonizált verziója rengeteg hozzáadott értékkel rendelkezik. Ezeket pedig el kellene juttatni a tagállamokhoz is, hiszen nem minden tagállam jogalkotása ennyire jó és modern. Az adat visszatartási irányelvre is rákérdeznék, pillanatnyilag vannak becslések, hogy hogyan zajlik ennek a végrehajtása, illetve felülvizsgálata, mennyiben lennének ehhez megjegyzései. Bizottságnak milyen szándékai vannak ezen irányelv felülvizsgálatához? Romero López asszony, köszönöm szépen elnök, hogy tisztelt adatvédelmi biztos úr. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első Re nyilván azt fogja válaszolni, hogy ez nem az ön feladata. Hallgat engem, elnök úr? Elnök úr, kérem, adja kölcsön a fülhallgatóját, mert így nem hall engem az adatvédelmi biztos. Sorry, <laughs> sorry. I, I have to speak Spanish. Vagy talán tud spanyolul. Sí, eh, quería preguntarle a propósito del derecho al olvido que está ah, a feledés jogával szeretnék föltenni egy kérdést, ez az új adatvédelmi csomagban van benne. Vannak olyan országok, ahol ez már, lét, ez már benne van a jogszabályokban, tehát a feledéshez való jog szerepel a jogszabályokban. Spanyolországban az adatvédelmi biztos nagyon sok panaszt kap egy vállalattal kapcsolatban. Ez a Google. Hát a Google segít az ember minden nap életében, de hát néhány gondot is felvet. Bizonyos eseteket próbálnak bíróság elé vinni. A Google sokszor azt mondja, hogy hát meg kell lenni a, a meg kell lenni egy keresetnek, de nagyon lassú a különböző konfliktusok rendezése. Kérdezem, hogy az adatvédelmi biztosnak egy biztos illetékese ebben a kérdésben. A jövőben nem kéne az adatvédelmi biztosnak azzal is foglalkozni, hogy a, egy témával kapcsolatban érkező panaszokat valahogyan központosítsa, illetve nem kéne egyfajta kapukat megnyitnia? Hát igazából nagyon limitált az adatvédelmi biztos feladatköre, csak az európai intézményekkel foglalkozik. Mi a helyzet az ügynökségekkel, a menekültügyi ügynökséggel, ami egyáltalán nem központosítja az információt? Úgy véli-e biztos úr, hogy a jövőben feladatkörét szélesíteni kell, hogy ezt a lehetőséget is megkapja, tehát hogy javaslatokat tehessen. Elnézést kérek, elnök úr, még van egy kérdésem. Ez pedig a PNR kérdés. Biztos úr, ön szerint a PNR javaslat mellékletében található adatok, amelyek a magánélethez kapcsolódnak, és amelyet ugye ezek személyes adatok, és ezeket, a, ezeket az adatokat kicserélik a légitársaságok, illetve a tagállamok kérdésem, hogy ezek ön szerint érzékeny kérdések. Vite. Ja, vielen Dank. Zunächst... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását, illetve a munkáját. Nagyon fontos, jelentős munkát végeznek. Az első kérdés, ami foglalkoztat, az adat eh, védelmi csomaggal kapcsolatban a az európai intézmények kérdése, ez a parlamentet is érinti, a kompetenciák kérdése, és még a problémát az ügynökségek, az Europol, Frontex, stb. Én ezt problematikusnak tartom problematikusnak tartom azt, hogy ezt mindig félretesszük, vannak más lehetőségek, más, hogy kell megoldani, ezeket hallottuk pontosan, folyamatosan, ennek azonban nem örülök. A második pont, ami miatt nem vagyok elégedett, az az irányelv két oldalról húzzák ezt. Egyrészt a, tan- egyrészt a tanács nem akarja ezt az irányelvet, és a parlament pedig javítani akarja ezt. Nagyon hízagosnak tartom ezt. Hát aggasztanak ezek a pontok. Második pont. A 2012-es céljainál ön azt írta, hogy forrásokra van szükség, illetve időre az iránymutatások kidolgozásához az Európai Unió szervei számára. Meg szeretném kérdezni ezt, hogy ezek milyen iránymutatások, milyen iránymutatásokra gondoltak, és a következő pont természetesen a tárolási irányelv, ezt el kell dolgozni, önök hatással szeretnének lenni erre, van-e ezzel kapcsolatban mondandójuk? harmadik országokkal folytatott tárgyalások eh, az adatvédelmi megállapodásokról. Hogyan látják önök ezt a témát, illetve hol látnak problémákat? Köszönjük szépen, tudjuk, hogy eh, sok kérdés hangzott el, kevés az idő, Kérem, hogy 5 percben foglalja össze mondandóját. Köszönöm. Köszönöm, rövid leszek. És megpróbálom a legfőbb kérdéseket megválaszolni. Az adatvédelmi biztos feladat, ami um, um, felügyeletet illeti, az Európai Unió szervére vonatkozik, de mi a konzultációt illeti, ennek szélső körül hatása van hatáson jogalkotása, együtt dolgozunk a nemzeti kollégákkal, tehát én ezt a puha koordinációs misszióm részeként találom, illetve tekintem. Ami a véleményeket illeti, hogy a felügyeletről van szó, akkor van egy megvalósítási politikánk, illetve kompetenciáink, amelyeket használunk. Amennyiben pedig jogalkotásról van szó, úgy ez már egy más kérdés, és van egy metodológiánk, amely lehetőséget biztosít arra, hogy korai hatást fejtsünk ki még a gondolkodási folyamatban. A bizottság egyre többször konzultál velünk a kezdeti szakaszban, és informális megjegyzéseinket figyelembe veszi, tehát a a harmadik, negyedik lépcsős reakcióról van szó, amit a véleményekben látnak. A follow rendszeresen végezzük, és örülök annak, hogy a parlament a mi inputunkra alapoz, és a tanács van lemaradásban rendszeres follow-upot tervezünk megvalósítani. Ami az adatvédelmi irányelvet illeti, számos kérdés hangzott el. Azt gondolom, hogy a tanács nem nagyon hajlandó, és őszinte leszek önökkel, a tanács tagadásban van. Ragaszkodik egy keret döntéshez, 2008-as keret döntéshez, de ez nem tartható fenn, majd helyettesíteni kell egy sokkal robusztusabb szabályozással az említett okok miatt. Most Lisszabon utáni időszakban vagyunk, ez az önök kezében van. Ha a parlament döntési kompetenciáival él, új jelentős hatást fejthet ki. Néhányan önök közül utaltak az Európai Uniós intézmények helyzetére. Mi úgy érezzük, minden joggal, hogy ez majd az időtervhez is kapcsolódik, e, jelenleg javaslat technikai jellegű, és a munka folyamatban van. Szeretnénk áttekinteni ezt a szabályozást, és két opciót látok. Elképzelhető az, hogy ez átkerül az általános szabályozásba, vagy pedig egy önmagában álló áttekintés is lehet. Mindkét esetben 2014-15-ben meg kell, hogy legyen ez a teljes mértékben koherens szabályozás. Üdvözlöm azokat a megjegyzéseket, meg a kollégáktól elhangzottak a delegált aktusokkal kapcsolatban, ez összhangban van a mi véleményünkkel de természetesen erre szükség van, és mi megtesszük a tőlünk telhetőt a technikai eh, szervezést illetően. Ami az adat visszatartási irányelvet illeti, itt hatékonyak voltunk, és hangsúlyoztuk, hogy eh, robusztus értékelésre van szükség. Most el, elérkezett az igazság pillanata ezzel és várjuk a javaslatot. Amikor meg fogjuk vizsgálni, akkor az új, illetve a meglévő szabályzat sokkal jobb lesz, de önöknek jelentős beleszólása van mindebben. Ami a Google-t illeti, őszintén szólva, követjük ezt a vitát, és az Európai Bírósághoz fordulnék, amire a spanyol bíróság is utal, de ezt a bíróság nem fogja megengedni. Tehát mindez az áttekinteti jogi keret része. Azt gondolom, hogy itt törlést kell javasolni, illetve a feledés joga is ebbe a témába tartozik. A PNR adatoknál ugyanazokat a standardokat fogjuk alkalmazni, amelyeket mindig is alkalmazunk, és ez visszavezet ahhoz a kérdéshez, hogy miért van egyáltalán szükségünk erre a rendszerre. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Mr. Butarelli, we're so sorry. 30 másodperc, Butarelli úr, nem többet hiszen kint várnak a vendégeink, hogy a Libe FAM közös ülésre bejöjjenek. In addition to more difficult cases, uh, Tehát Intfeld asszony, van néhány happy end végződő történet, tehát számos esetben már a pozitív vég is látható. Az iránymutatók tekintetében 2012-ben ez egy kulcs terület, de nagyon érdekes területek vannak még. És a rendelet tervezett 17-es cikkét már említettük, véleményünk szerint ez mindenképpen tisztázásra szorul, ahogy a kollégám már mondta. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, Hastings és Butarelli uraknak, hogy eljöttek, beszámoltak, elnézést kérünk itt ezért a sietségért, de át kell térnünk a következő napirendi pontra. Elnézést kérünk a késedelemért is, de nagyon sok anyag van a napirendünkön. Köszönöm, köszönöm. Üdvözöljük Gustafsson urat. How are you? We welcome Mr. Mikael... Tehát üdvözöljük Mikael Gustafsson urat, a FAM bizottság elnökét. Közös ülésünk van, ez pedig a délelőtti ülés utolsó fejezete. Üdvözöljük különleges vendégünket, Milia Vasiljadut, aki a emberkereskedelem elleni politika koordinátora. Tehát most Gustafsson úr önkapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm a koordinátornak, hogy eljött itt ma. Nagyon jól állunk. Itt az ember kereskedelem ellenirányuló anyag elkészítésébe. Köszönöm López Aguilar kollégámnak is a kiváló együttműködést a LIBE és a FAM bizottságok között. Nyilvánvalóan ez nem lett meg senkit. A FAM bizottság természetesen különösen érdekelt az emberkereskedelem elleni harcban, hiszen az áldozatok általában nők. A FAM bizottság reméli, hogy a jövőben konkrét javaslatok is születnek a bizottság részéről, hogy hogyan tudunk fellépni a családon belüli erőszak ellen, melynek szintén általában nők az áldozatai. Tehát a témán belül minden nyomon követő intézkedést üdvözlünk, és a koordinátorokra is számítunk, Mm, svéd vagyok, Svédországban elég jó a jog alkotás ebben a tekintetben, tehát a szexuális bűncselekmények terén, nagyon szigorúak a törvények, hogyha az emberkereskedelmet és a szexuális bűncselekményeket szeretnénk megakadályozni, küzdeni ellenük, akkor nem csak a kínálati, hanem a keresleti oldalt is meg kell vizsgálni, hiszen a keresleti oldal nélkül nem lenne kínálat. Tehát ezt hangsúlyoznám mindenképpen. Köszönöm szépen. Thank you, Chairman Gustafsson and the members of the... Gustafsson, elnök és a FAM bizottság tagjai jelen vannak, és most szeretnénk Média Vasiliadu jelentését meghallgatni, aki az emberkereskedelem elleni politika előadója, és hallhatjuk, hogy Európában milyen aggasztó jelenségek vannak. Öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Mindkét szakbizottságnak köszönöm, hogy érdeklődést mutatnak a témánkban. Nagyon nagyra értékeljük azt, hogy a parlament foglalkozik a témával bebizonyosodott, hogyha politikai akarat van, akkor a dolgok előre mozdulhatnak. És most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan mozdultak elő a dolgok, mit értünk el az elmúlt 6-7 hónap során, amikor legutóbb itt jártam a parlamentben, és arról is szeretnék beszámolni, hogy mit tettem annak érdekében, hogy koherens politika folyjon ezen a téren. Természetesen a tegnap elfogadott stratégia tükrében de most emlékeztetném önöket, hogy amiről ma beszélünk, az a rabszolgákról szól. A rabszolgaság új formáiról van szó. Az egyik legalapvetőbb emberi jog sérül, hogyha nem a legfontosabb. A Nemzetközi Munkahogyi Szervezet júniusi adatai, tehát a jelenlegi adatok szerint 2002 és 2011 között vizsgálódtak, és a kényszermunka áldozatait vizsgáltak, ide tartozik a szexuális kizsákmányolás, és 20,9 millió embert érint ez a globális szinten, és több mint 5 millió gyermeket. Döbbenetes szám. A ember csempészet számai is növekednek. Természetesen szexuális kizsákmányolás, munka kizsákmányolás, tekintetében történik az embercsempészet, a illegális örökbefogadások is ide tartoznak, és a lista sajnos növekszik. Az elmúlt másfél év során, amikor az új EU-s irányelv hatályba léket, az Európai Unió stratégiája sok mindent megváltoztatott, és sikert is sikerült elérnünk. A stratégiát tegnap fogadták el áldozatközpontú a megközelítése. Az emberi jogokra összpontosít. Nagyon erős gender prospektív, perspektívát tartalmaz. Prioritásokat is megszab, hogy eh, jobban eh, megközelítsük a dolgot. Az egyes a csempészet megszüntetése. A kereslet csökkentésével. A kettes segítsünk az áldozatoknak, hármas pont, erősebben üldözzük a csempészeket, a négyes, növeljük az együttműködést és a koherenciát, végezetül pedig a tudatosítás. Ez egy öt éves stratégia, és nagyon átfogó konzultációk kísérik nagyon sok érintett részvételével. NGO-k, nemzetközi szervezetek, tagállamok, és így tovább vesznek részt. Szeretném elmondani, hogy tanúkkal is konzultáltunk. Vagy személyesen, vagy közvetítéssel. Például a konzultációnk eredményeként a, összeállítottuk az embercsempészet áldozatainak a jogait, hogy a tagállamok ezt az ismeretet megfelelő módon eljutassák az érintettekhez, potenciális érintettekhez. A stratégiába számos főigazgatóság is belecsatlakozott, és európai ügynökségek néhányat említenék. Itt van a DEFCOM, az EMPL, az igazságügyi, a kutatási vállalati, az IMCO, az Európai Külügyi Szolgálat, mint főigazgatóságok. Ők pedig forrásokat kapnak, hogy tevékenykedjenek az elkövetkezendő öt év során. tudatában vagyok az idő előrehaladásának is. A stratégiák a, partnership, a partnerságot teszik középpontba. Együttműködünk NGO-kkal, természetesen olyan érintettekkel, akik kapcsolatba kerülnek az áldozatokkal. Mit javaslunk? Azt javasoljuk, hogy amit a parlament tagjai tavaly kértek tőlem, legyen egy európai platform az NGO-k számára, akik a tagállamokban és harmadik országokban tevékenykednek. Számos érintettet meghívtunk tavaly ide, és felmerült annak a kérdése is, hogy hogyan működünk együtt a magánszektorral. Szeretnénk jobban együttműködni a európai üzleti élettel is. Kérdéseket kaptam az, adó, az, az adatgyűjtése kapcsolatban is, ez a legnehezebb feladat. A stratégia természetesen adatokon alapul. 2011. szeptemberében kezdtünk el adatokat gyűjteni az áldozatoktól, az ügyészségektől, a rendőrségtől, a bűnüldöző szervektől, különféle gender szervezetektől, NGO-któl. De most néhány ideiglenes eredményről is beszámolnék. Természetesen az adatgyűjtés a része. A csempészet áldozatok 75%-át szexuális kizsákmányolásért csempészték, a, a többieket ingyen munka, rabszolgamunkáért és egyéb ilyen dolgokra. Csak 21 tagállam volt képes gender alapú információkat adni. 2008 és 2010 között a csempészet áldozatai között 79% nő volt. Ez az Eurostat és a belügyi főigazgatóság ügye mindenképpen támogatnunk kell az interneten keresztül történő adatszolgáltatást. Számos alkalommal hangoztatásra került mindkét bizottságban, hogy az Europol adatai alapján az internetet egyre gyakrabban használják szexuális kizsákmányolás céljából. A kizsákmányolás minden formája megjelenik az interneten, és ennek a figyelése is feladatunk a hetedik kutatási keretprogramon belül is szerepel a kereslet csökkentése hiszen csak is a kereslet csökkentésével tudunk 2016-ban jobb javaslatokkal előállni a kereslet erős gender vonzatát is megemlítjük. A stratégia megvalósítása pedig természetesen a tagállamok feladata lesz. Ismét említenék néhány példát, de szeretném elmondani, hogy egy dolog, amit a stratégiával kapcsolatban és saját munkámmal kapcsolatban tettem, az az, hogy megpróbáltuk kikerülni az átfedéseket, hiszen nagyon sok perspektíven a dolognak, bűnüldözési, gender. Megpróbáltam egy interdisziplináris témát kialakítani ebből, hogy elkerüljük a párhuzamoságokat, átfedéseket. Van egy belső csapatunk, a bizottság 17 különféle szolgálata tartozik bele, és ezen belül tárgyalunk. Ide nagyon sok dolog tartozik, a kutatás, a vállalatok, gazdaság, ipar, igazságügy. Az elmúlt hónapok során a legutóbbi embercsempészet elleni napon a hét igazságügyi és belügyi ügynökség egy közös nyilatkozatot publikált, amelyben megerősítették elkötelezettségüket, hogy koordinált módon lépnek fel az embercsempészet ellen. Ez a hét ügynökség az úgynevezett igazságügyi és belügyi munkacsoport. Tehát koherens, összehangolt módon szeretnénk előre haladni. A stratégia is említi ezt a kezdeményezést. Van irányelvünk is amelyre a stratégia alapul. És ezt természetesen mindig figyelembe vettük. A tagállamoknak kevesebb, mint egy éve rendelkezésükre, hogy eltültessék az irányelvet. Hogy megkönnyítsük munkáikat, az Európai Bizottság egy informális kapcsolattartó csoportot hozott létre. A tagállamok ehhez a csoporthoz fordulhatnak kérdéseikkel, és itt Brüsszelben tanácsot tudunk adni, hogy hogyan ültessék át az egyes cikkeket. Nagyon fontos itt a nemzeti előadók munkájának összehangolása, illetve hogy hogyan készítik el jelentéseiket EU-s szinten. Még kettő perc, köszönöm. Nagyon gyorsan szeretném még hangsúlyozni, hogy alapvető a külső munkánk, tehát nem csak irodában dolgozunk. Az embercsempészet egy nagyon fontos nemzetközi szinten is létezik az Európai Unió külső dimenziójával kapcsolatban is egy jelentésünk, és az év végén pedig szeretnénk bizonyos prioritás súlypont országokat megnevezni, amelyekkel politikai párbeszédet folytatunk harmadik országokkal is. Folyik a munka, a kritériumokat szeretnénk most összeállítani, hogy eh, milyen alapon állítsuk össze a harmadik országok listáját. Nagyon fontos a forrásaink helyzete. Fel kell térképeznünk az eh, a rendelkezésünkre álló forrásokat. Meg kell néznünk, hogy mely főigazgatóságok támogatták már az embercsempészet elleni politikát. Tíz bizottsági szolgálat finanszírozott már csempészet elleni lépéseket. Azonosítanunk kell uh, a partnereinket is, hogy uh, honnan, hová kerüljenek a források. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy uh, egy politikai, alapvető politikai áttekintésünk legyen, hogy mit értünk el, milyen hatása volt a politikánknak, és hogy hogyan tudunk költséghatékony módon tovább haladni. Ahogy már említettem, itt van a hetes kutatási keretprogram is, és az idén július-augusztustól ez alapján is folytatjuk a munkánkat. És a stratégiánkban erről is szó van. Végezetül, de nem utolsó sorban, itt van az ISEC program, a belügyi főigazgatóságnál. Itt egy 5 milliós költségvetés van céljainkra, a nyártól kezdve pedig ez is alkalmazásra kerül. A bizottság honlapján mindenki láthatja, hogy mit tettünk, mindenki láthatja, hogy mennyire átfogó módon próbálunk foglalkozni a problémával. Köszönöm. Mrs. Vasiliadu, for the draft strategy and for your readiness. Köszönöm szépen, Vasilida, hogy megköszönöm, hogy a LIBE és a FAM szakbizottsággal együttműködik, megköszönöm ezt a beszámolót is. I am in advance thanking the interpreters. Előre is megköszönöm az, e- a tolmácsoknak, hogy egy kis plusz időt adnak nekünk. egész délelőtt arra kértem a képviselőket, hogy az időt is vegyék figyelembe. Kérem, hogy most tényleg csak egy percre egy percet vegyenek igénybe a kérdésekre, hogy az, a tolmácsok tudjanak dolgozni. Bauer asszony. Thank you so much. <coughs> Köszönöm. Első kérdésem. Hol és mikor lesz elérhető a stratégia? Könnyebb lenne erről beszélni, ha meg lenne ez. Már most. Tegnap fogadták el, ezt én értem, de mikor lesz ez meg? Még két plusz kérdés. megkívánják-e változtatni azt az irányelvet, amely a, az ideiglenes tartózkodás és engedélyről szól. Ha ezt meg akarják változtatni, akkor az nem felel meg az ígéretnek. Sok kérdésem lenne, tehát most csak egyet tehetek fel. Lehet ilyesmire számítani? Ugye ezt a jelentést az elmúlt napokban adta ki, az USA külügyminisztériuma az embercsempészet témájában. Tehát ilyen jelentésre lehet-e számítani? Itt azt olvashatjuk, hogy nyolc tagállam kettes kategóriában tartozik, és számos tagállam pedig megfelelés, megfigyelés alatt van. Köszönöm, Hed asszony. Köszönöm szépen ezt a fantasztikus beszámolót, hihetetlen munkát végeztél. Nagyon örülök annak, hogy itt vagy, hogy vagy, és hogy szárnyakat adsz nekünk. Kiváló munkát hallottunk. És szeretném megköszönni a kiváló stratégiáról szóló gondolatokat teljes mértékben összeillik azzal, amit Bauer asszony és jó magam készítettünk elő közösen voltunk előadója témának. Az a kép megerősítés nyert, amelyet korábban is láttunk már az ENSZ statisztikái alapján. És hogy igazából a 76 százalék szexuális kizsákmányolására kerül, 14 százalékot a munkában zsákmányolnak ki, és egyéb kizsákmányoltak is vannak. És az áldozatok legnagyobb száma 74 százalékban nő és gyermekek. Nagyon fontos két dolog itt a stratégiában, az, hogy arra tényre koncentrál a stratégia, hogy igenis van gender perspektívája az emberkereskedelemnek, az összes intézkedésnek figyelembe kell ezt a szempontot venni. A, itt ez a, a munkától egészen az európai bordiókban történő szexuális kizsákmányolásig vonatkozik. Nagyon fontos a megelőzés, nagyon fontos a kereslet visszaszorítása, és fontos az, hogy az európai Unió és a bizottság eh, ne gátoljon intézkedéseket. Nagyon érzékeny kérdésekről van szó, és eh, a kereslet kérdése is roppant érzékeny, de ezt nem szabad megakadályozni, hogy itt fogjuk meg a dolgot. A jelentésben eh, szó van arról is, hogy büntethetővé lehessen tenni a szexuális szolgáltatások vásárlását is. Sargentini asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az emberkereskedelem lehetséges formája, kényszer, prostitúció, a szervettőtetéshez történő embercsempészet lehetséges formáihoz szeretnék még egy formát megemlíteni. Azt gondolom, hogy erről el kell gondolkodnunk. Ez pedig egy váltságdíjért történő vérdíjért történő kereskedelm. Ez a sínai félszegetet érinti Egyiptomban, de e, attól függetlenül, hogy ez nem Európa része, itt van felelősségünk. Egyre több európai menedék jogot kérő családot e, e, célozza meg a sínai félsziget telefonon, és kérik a bér, eritreai menedékjogot kérőknél, ez előfordult szomáliaire menedőkötet kérőknél, a sínai sivatagban voltak, akik Izrael felé tartottak, lehet, hogy már az elején elrabolták őket, illetve menekült táborokból is elrabolják őket Szudánban, beduin táborokban végzik a sínai félszigeten, és a rokonaikat arra kérik, hogy váltságdíjat fizessenek értük. Folyik a szelf kereskedelem, és nem világos, hogy hova mennek ezek a szervek. Európában nagyon gyakran a legális rendszerbe is bekerülhetnek mindezek, tehát megkérdezném, hogy mit tudnak ezekről a váltságdíjért történő kereskedelmi tevékenységekről, illetve milyen um, útvonalon távoznak uh, ezek uh, a szervek, amelyeket a sínai félszigeten távolítanak el. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Vaszília asszonynak köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött hozzánk. Gratulálni szeretnék az előrelépéshez, illetve a stratégia elindításához. A két kérdés van. Az első a stratégiára vonatkozik az Európai Bizottság hogyan szeretné a harmadik országokkal a struktúrált párbeszédet folytatni, különösen a szomszédsági országokkal egy prioritási listát készítettek, és ez milyen szempontok szerint állt fenn. A globális stratégiára visszatérve, hogyan szeretné a bizottság mérni az előrelépéseket, vannak-e speciális mutatók, az utolsó kérdésem, a bizottság szeretne-e konkrét célokat létrehozni, annak érdekében, hogy eredmények szülessenek. Gratulálni szeretnék ahhoz, hogy ön ragaszkodott a megelőzéshez. Nagyon fontosak ezek a fellépések, elhangzott a kereslet kérdése, de a kínálat kérdése is nagyon fontos. Lehetnének-e az iskolákban eh, eh, figyelemfelhelykeltő eh, kampányok Bockurt eh, asszony. Köszönöm szépen. <laughs> Uh, thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid megjegyzésem van. a legaggasztóbb témának nevezte meg ön ezt a témát, és azt gondolom, hogy több időre van szükségünk. De lehet, hogy majd egy hosszabb vitát is folytathatunk. Azzal szeretném kezdeni, hogy Veszélyánó asszonynak elmondjam, a stratégia nagyon jó, erre szükség van, és ezen a témán dolgoznunk kell. Örülök annak, hogy az európai platformot, illetve a civil szervezetek számára belevették a stratégiájukba. Nagyon sok esetben az NGO-k kerülnek először kapcsolatba az áldozatokkal, nagyon fontos, hogy ők is bekerüljenek ebbe a stratégiába. A konkrét intézkedéseknek nagyon örülök, rendészeti intézkedéseknek, ezekre szükség van. Örülök a javaslatoknak ebben a témában, és három kérdésem van. Nagyon sok javaslat született az iránymutatásokra, Értem az Európai Bizottság elképzelését az iránymutatásokról, ön koordinátori szerepet tölt be, de nagyon sok tagországhoz is fordulnak. Az iránymutatások, iránymutatások, de nem fogják a tagországokat rábírni a cselekvésre. Hát ezt hogyan szeretnék kezelni? Hiányolom az irányelvből a következőket. Voltak olyan paragrafusok, amelyek értelmében vissza szeretnék szerezni azokat a pénzeket, amelyeket a kereskedelemből származtattak, hogyan szeretnék támogatni az áldozatokat. Tehát kérem, hogy erről a stratégiáról számoljon be részletesebben, és az utolsó kérdésem pedig a tagországi kompetencia rövid távon terveznek-e jelentősebb konferenciát megvalósítani, illetve az Európai Parlamentet is ebben bevonni hogy kiderüljön az, hogy mit tesznek a tagországok konkrétan. Köszönöm. Please make it short. Köszönöm, Luna, csak azt, hogy röviden. Én értem, hogy a tolmácsok adnak néhány percet, de de utána csak angolunk lesz. Nagyon rövid leszek. Mindenek előtt köszönöm a jó stratégiát. Nagyon sok téma van benne, amely foglalkoztat minket, és tetszik az, hogy nevén nevezi a dolgokat. Kizsákmányolásról, rabszolgasságról beszél, és aggasztó az a tény, hogy 2008 és 12 között a csempészet nők száma növekedett. Két kérdésem lenne, az egyik, osztrák vagyok, és volt az igazságszolgáltatásomban egy felháborító eset, néhány csempész szexuális kizsákmányolásra szánták az áldozataikat, és felmentette őket a bíróság. Nevetséges volt. Tehát igazából mindenkinek az arcú csapása volt, aki foglalkozik a kérdéssel a bűnüldözés tekintetében mit szeretne tenni az ilyen esetek? Igazából mindent tönkretesznek. Nagyon sokan dolgoznak a kormányok, NGO-k, és így tovább. Egy másik téma pedig az volt, hogy a kormányok hogyan alkalmazzák ténylegesen az előírásokat, és hogyan fizetik ki. Hiszen szükségünk van a tagállamok kormányaira is. És parlamentekkel, NGO-kkal tárgyaltunk erről tehát mik a konkrét elképzelései? Koratza Bild. Köszönöm. Üdvözlöm a jelentést, és nagyon fontos az, hogy eljött hozzánk, nagyon fontos az, hogy megtárgyalhatjuk kollégákkal, és maximális támogatást szeretnénk nyújtani. De én a gyermekek szerepét emelném ki ebben az összefüggésben. Nemrég azt hallottam, hogy nagyon sokan ülnek, nagyon sok nő van eh, olyan eh, létesítményekben, akiknek eh, elrabolják a gyermekét. Tehát van olyan, hogy például Nigerből hallottam ilyen esetekről, tehát hogy elrabolták nők gyermekeiket, és ezek a nők pedig elmenekültek. Nagyon fontos tehát a gyerekekre is figyelni. Remélem, hogy nyomást gyakorolnak majd a tagállamokra, hogy az irányelvet ténylegesen alkalmazzák is. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm előre, és köszönöm Vasiliadu asszony fáradozásait, és remélem, hogy nagyon rövid lesz, hiszen végig nagyon siettünk délután. Köszönöm. Okay. Um, I'll try and reply to everything, and if I'm very short... Megpróbálok mindenre válaszolni, és ha rövid leszek, nem azért, mert el akarom kerülni a válaszadást. Később bilaterálisan is megtárgyalhatjuk a kérdéseket, tehát nagyon röviden. A 2004-es irányelv. Örülünk a 2010-es adatoknak, melynek értelmében a tagállamok átültették az irányelvet. A bizottság pedig tanulmányt iratot, hogy kiértékelje a helyzetet. A feltételekről is szó volt ebben az összefüggésekben. A TIP jelentés, amely tegnap jelent meg, szintén tartalmazza a stratégiát. Jó, hogy a csempészet az egész kontinensen rivalda fénybe került de amit a Tier 1 és a Tier 2-ről elmondhatok, a különbség az, hogy van egy irányelvünk, amely arra vár, hogy átültessék. Nagyon jó, hogy stratégia van, és remélhetőleg olyan eszköz kapunk, amelynek segítségével they perceive the situation uh, in Europe. Uh, the statistics, of course, this was mentioned a couple of times, three times, vis-à-vis -vis women and children.